X. Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit, kérem foglalnak helyet, hogy elkezdhessük. Néhány bejelentene valóval kezdeném. A koordinátorok szeptember 29. ülésének döntés tervezetei benne vannak a dossziéban. Ezeket elfogadatnak tekintjük, ha nem lesz ellenvetés. Webstreamen megy az adás, az ülés, van még két plusz bejelenteni valóm. Szeretném emlékeztetni képviselőtársaimat, hogy a vizsgálóbizottság szabályáinak a 4.1-es pontja szerint a személyek nevét nem lehet publikusá tenni. Így a verbatim jegyzőkönyve a szeptember 15-i emiszülésnek, amely Strasbourgban volt, meg a webstreaming adás is vágásra kerül e szabálynak megfelelően. végül Szigony Royal, francia közvetlen miniszter elfogadta, hogy megjelenik szakbizottságülésünkön. Keresünk egy dátumot, a megfelel neki is, meg nekünk is. Ezen dolgozunk. Kérek majd némi rugalmasságot képviselőtársaimtól, hogy valahol Strasbourgban vagy Brüsszelben találjunk egy plusz napot. A többi monesztérrel, miniszterrel is kapcsolatban vagyunk. Van-e hozzászólás ezekhez a bejelenteni valókhoz? Nincs. Akkor kezdhetjük a meghallgatást. Okay, I, I always forget to also make sure that we agree upon... Azt is kérem, hogy állapodjunk meg szeptember 12 és 15-i EMIS ülések jegyzőkönyvének elfogadásában. Online is elérhetőek, meg benn van a dossziéban mind a kettő. Ha nincs elemvetés, akkor elfogadjuk ezeket. Akkor mehetünk tovább a meghallgatásra magára. Antonio Erárió urat üdvözlöm, aki a Nemzetközi Szabályozási Ügyek osztályát vezeti az olasz közlekedés ügyi és infrastruktúrális minisztérium keretein közül. Köszönöm, hogy eljött. Nem mutatom önt, hanem átadom tovább, hanem átadom a szót önnek, és kezdjük el akkor ez a meghallgatást. Köszönöm. Grazie, Presidente, buon pomeriggio, signori. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Olaszul beszélhetek, ugye? Üdvözlöm Önöket. Először is szeretném az EMI Szakbizottság meghívását megköszönni. Örömmel képviselem a gépjármű részlegét az olasz közlekedési minisztériumnak. Ez a, az a hatóság Olaszországban, amely a gépjárművek típus jóváhagyását intézi, és az EU nemzetközi szintű tárgyalásain képviseli Olaszország. A teljesen nyílt közszervezetről van szó, kb. 200 tisztviselő dolgozik a, a gépjármű jóváhagyási részlegen, az olasz, a római központban és a, a helyi központokban is, a teszt központokban. Az emissziós kibocsátások témája rendkívül fontos számunkra is, hiszen a teszt eredmények, amelyeket az egyes tagállamokban végeztek, köztük Olaszországban is, az olyan Dieselgate botrány kirobbanása után, rámutott arra, hogy minden dízelgépjármű, nem csak a volkswagen vizsgálatra szorul, azért, hogy megkeressük, nincs-e tiltott ugye diffi device beszerelve ezekbe a motorokba, és hogy megfelelnek-e a nitrogén-oxid kibocsátási normáknak, valamint a laboratóriumi körülmények vajon illeszkednek-e a közúti körülmények között mértekhez, ahogy ezt a jogszabály megkívánja. A gyártók tehát gépjárművek viselkedését, vagy hát, motorvédelmi stratégiáknak megfelelően kell, hogy igazolják. Például a, az IDR rendszer a gáz recirkulációs rendszer, EGR rendszer bekapcsolása valamely hosszú távon védi a motor állapotát. E stratégiák az Euró 5 és 6-os normák szerint bizonyos körülmények között megengedettek. Hozzá kell tegyem, és ez az olasz minisztérium álláspontja is, hogy a szabályozási oldalon nagyon sok előrelépés történt már az elmúlt hónapokban is. Európai emissziós jogszabály került elfogadásra, mely világosá teszi a teszt módszertanok közötti különbséget, igazolja a gépjárművek jóváhagyási körülményeit, a normál közötti körülményekre vonatkozóan is. 2010. szeptember 1 a gyártók ilyen jóváhagyási teszteket, közúti teszteket is végre kell hajtsanak, a tényleges emissziós teszteket. A 2016-646-os rendelt alapján, valamint megkérjék hogy a kiegészítő emissziós stratégiák miképpen illeszkednek az üzemi körülményekhez, és milyen emissziós stratégiákat alkalmaznak. Mindezt azért, hogy jobban tudjuk modellezni, bemutatni a tényleges működési körülmények között a motor viselkedését. Ezen túl üdvözlendő az is, hogy a bizottság egy új emissziós laboratóriumi mérési eljárást fogadott el, egy új tesztciklussal, a Worldwide Light Duty Test Cycle nevű módszertan, amely révén a laboratóriumok egymással és a, a tényleges közötti körülményekkel konzisztensebb módon tudnak mérni. Végül pedig egy új keretrendelet javaslata valósult meg a motorgépjárműekre vonatkozóan, amelyet most a, tanács, a tanács és a parlament előtt van most, és amely alap mert nagyon széles hatája van, kettőt emelnék ki széles hatája elemei közül. Egyrészt a jobbágyási hatóságok ennek révén beszerezhetnek szoftver információt is, a gépkocsiba szerelt szoftverre vonatkozó információt, már a tesztelés előtt beszerezhetik, és nagyon világos intézkedések, rendeletek vannak arról, hogy milyen piaci felügyeleti megfigyelési rendszerek működhetetőek, hogyan lehet a standardeket megszervezni a tagállamok körében, és hogyan lehet ellenőrizni az európai piacon szereplő gépjárműveket. Ilyen értelemben a szabályozási ág rendkívül fontos lépéseket tesz, biztosítandó azt, hogy a gépköltség kibocsátási szintje a tényleges körülmények között is a legális normákon és szinteken belül maradjon. Szeretném megköszönni az Bizottságnak az ez irányú munkáját, hozzájárulását ahhoz, hogy sikerült világosá tenni a probléma mértékét, súlyát, és megoldásokat keresni is közösen tudunk ezek alapján. Thank you very, mu- very much for your uh, introduction. I forgot to mention, but of course all the uh, colleagues know that, but this is... Köszönöm szépen. A kollégák nagyon jól tudják, hogy ez uh, egy meghallgatási sorozatból az első, Azonnal meg is adnám a szót Zalbá úrnak. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Köszönöm szépen, Erárió úr, ezt a bevezetőt. Természetesen megvan az európai jogszabály, megvannak az európai normák és szabványok, de ezen kívül a valósághoz kell ragaszkodnunk. Különböző típusú jóváhagyási ellenőrzési folyamatok vannak, Figyelembe véve, hogy van európai jogszabály ezen a területen, mi igazolja a különbségeket a különböző tagállamokban? Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Nem tudom, hogy pontosan értettem a kérdést. A típusjóváhagyási szabályok egységesek Európában, tehát nincsenek különböző szabványok, nincsenek különböző normák. A 90-es évek óta harmonizált a típus jóváhagyás Európában, és ez különösen fontos a kibocsátás területén. Tehát nem arról van szó, hogy egy nemzeti, nemzeti rendszerről átérnénk egy európai rendszerre, már van európai rendszerünk, pusztán arról van szó, hogy további szabványokra, normákra van szükség, illetve további jogszabályokra kiegészítvén a már létezőket, illetve méréseket valós vezetési körülmények között kell elvégezni. Így az eredmények a valóságot tükrözik majd, hiszen jelenleg csak laboratóriumi tesztek állnak rendelkezésre, rendelkezésre, ez pedig egy eléggé idejét múlt rendszer. Kérdés, tehát eh, ha jól értem, akkor ön szerint nincsenek különbségek a tagállamok között a típus jóváhagyás területén? Grazie. Per quanto riguarda le emissioni inquinanti... Eh, Köszönöm szépen. Nos, ami a kibocsátásokat illeti, ugyanez a szabály, Pusztán a laboratórium a kérdés. Megfelelő tesztelési protokoll létezik, ezért nem kellene, hogy különbségek legyenek különböző hatóságok között. Természetesen a tesztek megbízhatóságát illetően már nagyon a kérdőjel hiszen itt eltérés mutathat a valósághoz képest. De ami a típus jóváhagyásokat illeti, különböző tagállamokban nem kellene, hogy legyen különbség. Köszönöm. Kérdés? Azt hallottuk, hogy nagyon sok előrelépés történt, de vannak még feladataink. Hogyha jól értem ezek szerint, akkor az új típusjóváhagyás késlekedik. Miért, miért kell számolnunk ilyen késlekedéssel, tolódással? Válasz. Nos, talán a kérdést kellene tisztáznunk, hiszen Olaszország semmilyen javaslatot nem tett, és ön az RTL e tesztekről beszélt. Nos, igen, azt hiszem, hogy erre reagáltam már. Nem emlékszem, hogy hanyas számú volt ez a kérdés, talán a négyes. Nem, nem a négyes volt. Elnézést, lehet, hogy az ötös? Nos, hogyha erről van szó, ezzel kapcsolatban adhatok némi tájékoztatást. Aktívan részt vettünk minden olyan előkészítő munkában, amely az RDE csomag jóváhagyásához vezetett. Ez bizony hosszú időt vett igénybe, de nem azért, mert nem egyeztünk volna meg hanem azért, mert a bizottságnak egy tesztelési protokollt kellett létrehoznia, ezt elküldték számunkra az elmúlt hónapokban, és aztán ellenőriznünk kellett, illetve a bizottságnak is ellenőriznie kellett, hogy léteznek-e megfelelő eszközök az úti teszteléshez, tehát a közúti teszteléshez. Hiszen nem elég az, hogy jó szándékkal viseltessenek a hatóságok, hiszen ebben az esetben esetleg szállítható kibocsátásmérő berendezésekre szükség lehet, ahhoz, hogy megfelelő eredményeket kapjunk. Tehát drágák ezek a berendezések. Természetesen a méretük egyre kisebb azért, hogy hordozhatóak legyenek. Itt most az NOx-ről van szó, ez az a szennyezés, amelyen leginkább foglalkozunk. Itt nagyon fontos, hogy megbízható eredményeket kapjunk. A további ütemtere, ütemtervet még nem alakítottuk ki véglegesen. Az biztos, hogy előre kell lépnünk. Ami pedig az ötös kérdést illeti, egyértelmű, hogy minden tagállam, amely RDE teszteket vezet be, kapcsolódik az Euró 6-os ütemtervhez. Ez azonban nem volt kivitelezhető, hiszen az Euró 6-ot jóval korábban határozták meg, illetve tervezték, és csak később lépett életbe, ahogyan mindenki tudja. Ez pedig most, most arról van szó, hogy az RDL teszteket bevezessük, tehát ne csak laboratóriumi tesztelések történjenek, hanem közúti tesztelések is. A bizottság értékelést végzett. Az első szakasz mindenképpen egy tanulási folyamat. Meg kell nézni, hogy valóban megbízhatóak-e ezek a tesztek, vagy sem, és hogy valóban tükrözik-e a, a valóságot. Ezért a konformitási tényezőre összpontosítottunk, tehát a laboratóriumi kibocsátás, amely ugye nem eléggé reprezentatív, ezt próbáltuk összekapcsolni a közúti teszteléssel. Hogyha itt az arány 1-1 lenne, akkor 2017-től egyetlen gépjármű nem kapta volna meg a típus jóváhagyást. Ezért úgy döntöttünk, hogy két fázisban járunk el. Az első fázis 2017-ben indul, ez egy lágyabb fázis. Minden tagállam megnézi az utakon levő flottát, illetve a gyártókat, gyártókkal konzultál, megnézi, hogy milyen technológia rendelkezésre. Tehát valamilyen kompromisszumot kell kialakítani. Mm, meg kell valósítani az ütemtervet, de Olaszországban valóban egy kompromisszumos csomagot fogadtunk el. Két nagyon fontos tagállam támogatott bennünket. És az első kompromisszum elfogadható volt. Elnök, köszönöm szépen, nagyon sok kérdés érkezik nagyon sok kérdés lesz még, úgyhogy arra kérem röviden válaszoljon. Thank you, Chair, and, and thank you. Köszönöm. Köszönöm, Marája úr, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött. Kicsit meglepett pozitív nyilatkozata az RDI és az új fejlemények témájában, mert Olaszország bizony leginkább az a tagállam, amely lassítja és higítja az egész folyamatot, illetve annak eredményét. Ahogy az összes a technikai bizottság által biztosított dokumentumból kiolvashattam. De a kérdésem azért másra vonatkozik. Ön a válaszában, írásos, négyes kérdés adott írási válaszában, ahol a tiltott diffi device-ok definícióját tartalmazza, amely láthatólag világosan más teszt eredményeket jelez a laboratórium és a közúti test során a gépkocsira. Ez elég világos, ám a nyolcas kérdés alatt válaszában azt mondja, hogy ön sosem vizsgálódna tényleges kimbocsátásokat a közúton, csak azért NEDC tesztet hajtaná végre. Más szóval soha nem találná meg a különbséget a laboratórium és a tényleges közúti kibocsátás között. És így nem találná meg a tiltott diffi device-okat sem, vagy fedné fel azt, hogy ének vannak. Hát ez az, az, az álma mindazoknak, akik nem akarják betartani a törvényt, az, hogy mi csak 9-től 5-ig vizsgálódunk, minden bűncselekmény, ami délután 5 és reggel 9 között történik, azt nyugodtan lehet, mert akkor nem, mi nem vizsgálódunk. Hát ezt a, a, a hozzáállást illető bírálatomat miképpen kommentálná? Grazie. Köszönöm a kérdést. Nem tudom, hogy a négyes vagy másik kérdés ott válaszomban volt pontosan, hogy a típusú vágyási hatóság révén mi a, a rendeletben levő szabályok szerint járunk el. Az RDI 2017-ben indul, azt megelőzően a laboratóriumi tesztek alapján ö, vizsgáltuk be a gépkocsit, és nem vettük figyelembe azon kívüli körülményeket. Nekünk nincs hatalmunkban nincs jogosítványunk arra, hogy azt mondjuk a gépjárműgyártónak, hogy nincs, nem tehet be ilyen is ilyen eszközt, amelyet nem tudunk mérni. Tehát vagy csak jóvá hagyjuk, vagy nem hagyjuk jóvá a gépkocsit a vonatkozó szabályok szerint. Minden hatóság egyforma módon jár el. Ez a teszt protokollizőkönyv. Igen, de teljesen abszolút tudott arról, hogy lehet lehetőség, van lehetőség arra, hogy defeat device-okat, vagy más trükköket alkalmaznak a gépjárműgyártók, hogy csökkentsék a teszt ciklus során a kibocsátást, amely aztán a közúton megnő. Igen, ez szerepet nagyon sok dokumentumban, tanulmányban, a JRC, TNO, sorolhatnám a tanulmányokat, ez ismeretes kellett legyen ennek a lehetősége előtt. Valahol is megpróbálta ellenőrizni azt, hogy azok a gépjárművek, amelyek uh, úgymond csipogtak, ahogy Potosnyi biztos úr mondotta, hogy ezeket tényleg megnézzék, hogy a közúton milyen kibocsátást mutatnak. Valaha megpróbálták ezt ellenőrizni? Nos tehát, mindenek előtt nem tudtuk, hogy nem engedélyezett rendszereket alkalmazhatnak. E, azonnal elkezdtük a vizsgálódást a Dieselgate botrány után, a Volkswagen botrány után, elnevezzük, ahogy akarjuk, és elvégeztünk egy sor tesztet, ahogy több más tagállamban is megtörtént. Ez megelőzően ma sosem ellenőriztük ezt. A felelősségünk az volt, hogy a gépjárműveket a laborban teszteljük, ahogy ezt a jogszabály, a törvény megkívánta. Ha elolvassa, elnézést, hogy félbeszakítom. Tehát nem nézték, meg nem ellenőrizték, rendben, a válasz világos. A 22 perc betelik, mire lekapcsol a rendszer. Ezt figyelembe vették. Azt mondta azonban, hogy ez a jogszabálynak megfelelő moduláció, a gépjármű, a motor védelmét szolgáló moduláció, amely engedélyezett. Valóban igaz ez, hogy ez, ez a lekapcsolás az? És ha ezt az EGR-t lekapcsolják 22 perc után, van egy csomó olyan rendszer, amit nem kell lekapcsolni 22 perc után, akkor miért fogadta el ezt a nyilatkozatot, és miért adta ki a típus jóváhagyást, hiszen ezek a motorok nem, egyszerűen nem feleltek meg a jogszabály követelményeinek. A gépjármű megfelelt a jogszabályoknak, mert lehet, hogy lerancsa, Ugye írásos kérdések, válaszok voltak. Ez az idő lekapcsolás tökéletes példája a DeFi device, illegális DeFi device működésének. Olaszországban miért nem figyeltek fel erre, miért más a helyzet? Nos, ha a rendszer lekapcsolja magát, akkor, akkor a német kb. A, e, egy feltételezése szerint lehet ez DeFi device, de ezt mi nem erősítette meg az olasz hatóság és az Európai Bizottság kellett, hogy megszervezze technikai szinten ennek az egésznek a, a, a vitáját, és a, de a fiát által használt rendszer nem kapcsolt le az Euró 6-os gépjárműben két ö, ö, kör van, nem csak az EGR, az egyik modulált és csökkenti a, a, a intenzitását idővel, a másik nem. Ha lekapcsolja az EGR-t, akkor 13-szor nagyobb a NOx kibocsátás, mint a megengedett szint. Tehát a rendszer tovább megy, lekapcsolás után is. Tehát két, két ö, ö, kör működik a motorban. Mr. Kizéki. Mr. Kizéki. Köszönöm szépen. Németül fogom feltenni a kérdését. Ön olaszul válaszol a kérdéseinkre. Köszönjük, hogy eljött, köszönjük, hogy írásban is válaszolt nekünk. Szeretnék visszatérni Gerbrandi úr kérdésére, amely eléggé érdekes volt. Már csak azért is, mert az információ különböző irányba haladnak. 20 perc után mi történik a fiát járművekkel? kikapcsolódik-e ez a kiktató berendezés, vagy nem. Ez az egyik kérdés. A másik kérdés, önök azt mondták, hogy 20 perc után, ez a 20 perc arra szolgál, hogy a motort védjék. Ezt pontosítaná? Mit kell a motorban védeni akkor, hogyha van egy kipufogó gáz utókezelés, utókezelés, és ezt nem kapcsolják ki, ezt nem igazán értem. Grazie. Allora, intanto confermo il... Igen, köszönöm szépen. Meg tudom erősíteni azt, hogy nem kapcsolják le ezt a rendszert, ez továbbra is működik, akkor, akkor is, hogyha modulálják. Tehát kicsit az egyik körforgás egy kicsit kevésbé lesz intenzív. Van egy kipufogógáz visszavezető rendszer, ezt eh, le kell állítani, mert a tesztek azt mutatják, hogy egy bizonyos kilométer után fennáll a veszély arra, hogy a, a különböző szellőzők blokkolódnak. Előfordult az, hogy emiatt a motor leállt, és azt, hogy ezt meg lehessen akadályozni, és hogy bizonyos komponensekben lerakódás keletkezzen, nagyon fontos az, hogy ezt az ABR-t nem mindig százszázalékosan alkalmazzák. Persze lehet arról beszélni, hogy ez az ideális technikai megoldás vagy sem, de ez a valóság. És ismétlem, hogy az EDE e eljárással a berendezések élettartalmát, teljesítményét eh, növelni lehet, és eh, úton történik a tesztelés 90 percen keresztül. Ez, ez gibt zu dieser Frage. Ezen kérdéssel kapcsolatban Ezen kérdéssel kapcsolatban Németországban más a felfogás, ott is eh, őket is meghallgatjuk majd, még őket is meg lehet erről kérdezni, és strukturálisan az a probléma, hogyha különböző az értékelése, értelmezése a nemzeti hatóságoknál az európai jognak, akkor azt különbözően hajtják végre. Hogyan tudják ezt a konfliktust önök megoldani? Például önök a bizottsághoz fordultak, vagy van egyfajta együttműködés más hatóságokkal, például a KBA-val? Guardi, dopo oh, eh, il cosiddetto Dieselgate. Az úgynevezett Dieselgate után találkoztunk a különböző jóváhagyó hatóságokkal, ahol megvizsgáltuk a különböző értelmezéseket. Berlinben is jártunk, ahova a német közlekedési minisztérium hívott el bennünket, és a holland és a luxemburgi képviselőkkel is találkoztunk. Valóban az a helyzet, hogy hiányos a jogalkotás. Most csak is eh, a kiiktató berendezésről, a defeat device-ról beszélek hogyha az Euró hatot nézzük, ahol bizonyos körülmények között engedélyezik ezeket a berendezéseket, és vannak bizonyos fajta végrehajtási jogi aktusok, és ezekben egyikben sem vonatkoztatnak az 5.2-es cikkre az Euró 5.6 rendeletből, akkor egyértelmű a probléma. A közlekedési miniszterek tanácskozásán júniusban felvettették a miniszterek ezt a kérdést a bizottságnak. Legalább iránymutatásra lenne szükség azzal kapcsolatban, hogy mi működik és mi nem. Azért, hogy a jövőben, hogyha ez a rendelet tovább fejlődik, akkor a hatóságok tudják, hogy bizonyos technikai megoldások rendben vannak, mások viszont nincsenek. Jelenleg van azért egy kisfajta bizonytalanság. A specifikus normák nélkül ugyanis az a helyzet, hogy engedélyezni lehet az autót, amennyiben ez a teszten átmegy. Jogilag tehát nincsen további lehetőség arra, hogy ezt másképp értelmezzük. Um, dans la question 15, la question... Köszönöm szépen. Az ötös kérdés rámutat arra, hogy az Európai Bizottság több szabálysértési eljárást indított Olaszország ellen a légszennyeződés miatt, különösen a NOx miatt. Erre mutatkozóan tények állnak rendelkezésünkre, és tudjuk, hogy eljárás folyik. A CTVM októberi ülése során Olaszország úgy döntött, hogy hogy közúti tesztelésre vonatkozóan nem 2017 lesz az indító dátum, hanem 2019. Erről hogyan vélekednek, miért történt ez? A kérdés pedig az, hogy az olasz környezetvédelmi miniszter ebben részt vette, vagy pedig az önök önök döntötték el, hogy hogyan járnak el a NOx határértékét, európai legális határértékét illetően. Guardi, fondamentalmente noi eh, a part... Köszönöm szépen. Alapvetően együttműködünk, szorosan együttműködünk a többi minisztériummal, a környezetvédelmi, illetve iparügyi minisztériummal, itt azonban a technikai bizottság, a gépjárműbizottság hozott döntést. Egyértelmű, hogy egy műszaki, technikai döntésről van szó. Az Euró 6-osnak megvoltak a maga korlátai, és időre volt szükség ahhoz, hogy igazodjunk a rendszerhez. A döntéshozatal során a környezetvédelmet tartottuk szem előtt, illetve a versenyképességet más olyan országokkal, amelyek hasonló problémákkal rendelkeznek. Tudjuk, hogy 2017-től ezek az úton közlekedő gépjárművek nem érnek el bizonyos határértéket. A kérdés, hogyan lehet eleget tenni az európai követelményeknek, a NOx határértéket illetően, és ugyanakkor azt kérni, hogy minél később kerüljön sor a valós idejű tesztelésre. Tehát miről van szó az ipar és a környezetvédelmi minisztérium valahogy megállapodott, vagy döntést hozott ebben? Válasz. Hát igen, mindig is kompromisszum születik, hogyha ilyen kérdés van. És Olaszország azt kérte, hogy 2017-ről 2019-re tolják ki a határidőt. Itt pedig a gépjárművek regisztrációjának a határidejét vettük figyelembe, 2018 ez a dátum. Olaszország, Franciaország, illetve más országok ezt akarták kitolni, így kompromisszumot alkotva a konformitási tényező, illetve a dátum a határidő között. De ez egy végleges végdátum volt. Addigra már, ahogy elmondtam, e, ez egy kompromisszum kellett, hogy legyen. És erre vonatkozóan reagáltam az ötös kérdésre adott válaszban. Bizonyos kibocsátási értékeket tiszteletben tartottunk. Néha ugye 400%-os túlépésről beszéltünk. Köszönöm. Új kérdést szeretnék föltenni, hiszen szorít bennünket az idő. Tudni szeretném, hogy miért van az, hogy bizonyos országokat a Nemzeti Kutatótanács másokat pedig az FCA magán cég tesztelt. Miért van ez a különbség? Köszönöm. A nápolyi hatósággal van egy egyezményünk, ez egy állami hatóság, mm, a Nemzeti Kutatási Kutatói Tanács, Ide tartoznak a fiát gépjárművek. Július végére vártuk a teljes jelentést, egyetlen gépteremmel rendelkeznek, és ezért úgy döntöttünk, hogy a illetékes minisztériumot bevonjuk ebbe a folyamatba. A torinói ö, teszteket laboratóriumban végezték, tanúsítványa rendelkező laboratóriumokban, megfelelő standardok alapján. A jelenlegi típusú válhagyási tesztek alapján lehetőség van arra, hogy a minisztérium magán laboratóriumokat is bevonjon, hiszen ezek függetlenek, és gyakran hozzájuk folyamodtunk olyan gépjárművek esetében, amelyeket egyébként Nápolyban kellett volna tesztelni. Így Torino kisegített bennünket, hogyha, így, hogyha úgy tetszik, de szerintem nem mondhatjuk ezt, hogy ezt a fi- nem mondhatjuk azt, hogy ezt a Fiat csinálta, hiszen ez egy teljesen bevett gyakorlat a típus jóváhagyás területén, tehát a gyártói berendezéseket fölhasználjuk, és ezzel alaposabb munkát tudunk végezni. Yeah. <coughs> sorry, sorry. Bocsánat. Késett a gépem, és elkéstem készülésről. Köszönöm, hogy eljött. A szakbizottság munkája során igyekszünk megállapítani, mi ment félre, milyen hibák történtek, hogy lehet javítani a jövőben. Én voltam a titkos dokumentum olvasószobában, sok munkacsoport jegyzőkövet olvasottam. Olaszország tűnt a legaktívabb tagállamnak a témát illetően, úgymond, igyekezvén visszafogni az eljárást. Azért van ez, mert az Olaszországnak van olyan információja, amely a, műszaki haladás témájában, amelyet igyekszik visszatartani? Látszik, hogy Egyesült Államokban szigorúbbak a normák, Japánban is szigorúbb normákat tartanak be, meg sok európai autógyártó esetében is látunk meglehetősen szigorú emissziós szinteket. De amikor egy új rendszert és új szabályokat hozunk létre, úgy tűnik Olaszország nagyon aktív abban, hogy lelassítsa ezt a folyamatot. Vajon ennek mi az oka? Van valami műszaki információja, amely, amely ezt megmagyarázná, és amelyet meg tud osztani velünk, hogy milyen, milyen, más, milyen más oka lehet ennek? Eh, grazie per la domanda. Köszönöm szépen a kérdést. Szerintem megválaszoltam az elején már, a vita elején, de szívesen visszatérek a témára persze. Mi lefolytattunk vizsgálatokat az Euró 6 témájában, a típus jóvágyásokban, egy, meg két éve is. És úgy döntöttünk, és a bizottság jobban is hagyta, hogy az IRD első fáz szakasza a közúti tesztek körében kell legyen az a terület, ahol a gyártók információt adhatnak, mert világosá vált, hogy a két évek korábban piacra vitt gépjárművek esetében, ugye már két éve üzemben vannak, ezek, tehát meg kell találni ezt a kompromisszumot, mely révén a frissebben, frissebb típus jóváhagyást kapott gépjárműveket is vizsgáljuk. Olaszország csak azt kérte, ezt kérte a gyártóktól, hogy ehhez tartják magukat Olaszországban és másik országban is, az aktív ciklus megfelelési tényezői sokkal bonyolultabbak. A 2,1-es szint egy észszerű meghatározása első lépésként a megfelelő szintnek. Csak, oda, csak Európában vannak RDII e e tesztek, erről nincs globális tapasztalat vagy ismeret korábbról. Ezért kell biztosítani, hogy minden körülmények között, tehát eh, hegyi utakon is, eh, különféle dőlésszögeknél is, eh, különféle változók figyelembevételével is érvényes legyen ez. Ez volt szerintünk az első lépéshez, amely kicsit kevésbé szigorú, mint a második szakasz, amely majd majd még szigorúbb lesz. 1,4 a, a kettes fázisban a konformitási tényező követelmény, ami egyébként szigorúbb, mint amit más tagállamok javasoltak. És persze fennáll a, a, a műszaki berendezés tolerancia kérdése, amely szintén külön vizsgálatot igényel, és a bizottság foglalkozik is vele. Nem gondoljuk azonban azt, hogy Olaszország lassította volna az ügyeket. Talán pragmatikusabb, reálisabb hozzáállással bírtunk, mint mások. Ám mindenképpen várjuk mi is az észszerű kompromisszum kialakítását. Köszönöm, leégyeztem a válaszát. Ez ennyiben tudom kommentálni. Azt mondja, Olaszország álláspontja most megváltozik már a Volkswagen válság után ér, érzi a sürgető voltát a, a kiigazításnak a CO2 és NOx kibocsátás tekintetében, amely különösen a sűrűn lakott városi területeken különösen káros az egészségre, amely Olaszországban is nagyon gyakoriak az ilyen urbánus területek, ahol a NOx különösen káros. Tehát ön is érzi a sürgető voltát annak, hogy szigorúbb szabályokat érvényesítsünk, és be is tartsuk a saját normáinkat? Másik pedig, miért nem van egyáltalán normákat létrehozni, hogyha a rendszerben létrehozunk olyan kiskapukat, ahol meg lehet kerülni azokat. Vissza lehet csempészni minden jogszabályalkotási javaslatban, emissziós javaslatban lehet ilyen kiskapukat találni. Eh, Nos, az RDI csomagot és a, az új ciklus meghatározást is támogattuk, az új keret szabályozás, a típus jóváhagyás tárgyában. Tehát a bizottság minden javaslatot támogat Olaszország. Lehetnek persze meg további javaslatok is, amelyek még szigorúbbak lesznek, és ezeket majd megvizsgáljuk mi is, mint a többi tagállam, de azt nem mondhatják, hogy Olaszország uh, higította volna a végeredményt. Azt kell biztosítanunk, hogy azok a szabályok, amelyek elfogadásra kerülnek, azok be is tartassanak. Ez az RDI teszt, a közötti teszt lényege is. Tehát eh, nyilvánvalóan a levegő minőségi agályok eh, nagyon fontosak, és a globális eh, légszennyezési szintek csökkentésére van szükség. Ám azt is garantálnunk kell, hogy az emissziós szintek betarthatóak legyenek. Köszönjük. Légyeztük azt, amit mondott. Ám érdemes ha megvizsgálni a, a szakértők által adott válaszokat is, amelyek azt mondják, hogy technikailag, műszakilag lehetséges a mai szinteket betartani. Lehet, hogy az olasz kormány is ö, meg kéne vizsgálja a meghallgatások eddigi eredményeit. Kirion asszony. very nice. Igen, köszönöm. Öröm, hogy itt van nekünk. Két kérdésem van. Ön találkozott-e bármilyen visszahívási programmal a gépkocsikra vonatkozóan Olaszországban? Nem feltétlenül olasz gyártású autókra gondolok, hanem mondjuk Volkswagen típusú gépkocsik. Mert hát, e, a hibás autókat tudnak előbb-utóbb ki kell javítani. Történt, vagy terveznek valamilyen visszahívást, korrekciós visszahívást? Köszönöm. A Volkswagen gépkocsikra vonatkozóan 750 ezer gépkocsit kellett visszahívni, és a német típusú vagyási hatóságtól a KBA-tól van tájékoztatásunk, amely folyamatosan hagyja jóvá az egyes típusokra vonatkozó visszahívásokat, és a német, a Volkswagen gyártó, illetve annak olaszországi leányvállalata folyamatosan jelenti a visszahívási kampányok eredményét és menetét. A, a Nápolyi Intézet által végrehajtott teszt tekintetében mondhatom, hogy 7 Volkswagen típust vizsgálnak most a hatóságok, van egy bírósági per ö, Olaszországban, Tehát teszteket végrehajtunk a visszahívás előtt és után is, hogy lássuk, miképpen változott a, a viselkedése ezeknek a gépjárműveknek, hogy a fogyasztóvédelmi kötelezettségeket is be tudjuk tartani. A KBA nyilatkozatát követve a német hatóság azt mondta, hogy a visszahívást követően a típusú vagyási sztenderdeknek megfelelnek a korrekció után a gépkocsik a teljesítmény, fogyasztás és CO2 kibocsátás tekintetében. Hát ugye mi bízunk a KBA-ban, de saját válasz miatt adunk a fogyasztóknak, mi is bevizsgáljuk ezeket az autókat. Hát azt kérdés, hogy vajon, hogyha előtt és után is jól szerepel a gépkocsi, miért az szükség a DeFi device-ra. Mindegy, vizsgáljuk, és kértünk a KBA-tól is információt. Nem kaptuk meg mindent, amit kértünk, lehet, hogy precízebb válaszokat szeretünk volna a Német Szövetségi Hatóságtól, de tény az, hogy mi is vizsgálunk, mint mondottam. Köszönöm. Hallottam tehát, hogy a, a saját vagy nem, nem terveznek közúti méréseket a gépjárművekkel. Hogyan tudják akkor értékelni a recall, a visszahívási program sikerességét, hogyha normális üzemi körülmények között nem mérnek kibocsátást. Allora, intanto parliamo dei... Nos, a Volkswagenről beszélünk, a gyártó már bevallotta, hogy ez egy nem megengedett berendezést alkalmaztak, és a német hatóság is megalapította ezt. a kibocsátási méréseket közúton is elvégzik, mint bármilyen más autó esetében. Szeretnénk látni azt, hogy az autó hogyan viselkedik közúti körülmények között. Viszont ezek olyan tesztek, amelyek célja az az, hogy magáról a jelenségről többet tudjunk meg. Ez idáig nem volt kötelező ez a jóváhagyási teszteknél, csak az általános vizsgálatoknál. nu Eickhout. Eickhout kolléga, köszönöm szépen elnök asszony, és köszönöm a vendégünknek is, hogy eljött. A nyolcas kérdéséről szeretnék kérdezni. Ön azt mondta, hogy igazából legálisan nem lehet egy másfajta tesztet végrehajtani, mert a jogszabályok ezt nem teszik lehetővé. A többi teszt létrehozá- alkalmazását hol tiltják meg a jogszabályok pontosan? Már tudná ezt mondani? Válasz. Nem hiszem, hogy egy konkrét cikk szólna erről, de a jogszabályok kétértelműek. Vannak bizonyos protokollok, amiket eh, le kell folytatnunk, ugye a jóváhagyást megadhassuk. Arra emlékeztetnék, hogy amikor az erdélyével kapcsolatos rendeletet elolvassuk a preambulum bekezdésekben, eh, van egy preambulum bekezdés, amit mi is támogattunk, és az Európai Parlament is elfogadta ezt, és itt egyértelműen utalnak arra, hogy nincs teszt, nincs közúti teszt, amelynek keretén belül a rendes vezetési körülmények között tesztelhetnék a járművet. Arról beszélnek, hogy minden működési körülmények között kell tesztelni a járművet, viszont egy hatóság nem folytathat le csak úgy egy saját maga által kigondolt tesztet, amit szakemberek dolgoztak ki. Nekünk mindig is egy adott tesztet kell végrehajtanunk, most már van egy ilyen teszt. Kérdés. A tízes kérdésnél ennek azt mondták, hogy végeznek eh, plusz teszteket a közúton, akkor megváltozott a jogszabály, most már 14 plusz közúti tesztet végeznek? Válasz. Nem. A közúti tesztek az az olasz eh, közigazgatás szintjén történt, ott javasolták ezt, ez a saját kezdeményezés volt, Azért, mert 2015. szeptemberében volt a Volkswagen eh, botrány, tehát nem volt arra ö, utalás, sokkal magasabb lett volna a kibocsátás, mint a teszt körülmények között, és azt állít, hogy korábban nem hajthattak volna végre ilyen közötti tesztet. A plusz teszteket nem a jóváhagyó hatóságok végezték a múltban, hanem a kutató központok, például az ISPRA. Ezek olyan kutatói központok, amelyek más munkát végeznek, mint a jóváhagyási hatóságok. Ezeknek lehet befolyása, de nem úgy, hogy abból azt a következtetést lehetne levonni, hogy a gyártók csaltak volna. Mielőtt még e, e, e, erről hallottunk volna, nem tudtunk erről semmit, tehát ez felgyorsította az EDE eljárást. Hát úgy tűnik, kicsit későn ébredtek fel, rendben. De most, ha megnézzük a tesztek eredményét, akkor azt láthatjuk, hogy vannak olyan eredmények, amelyek szerint az autók meleg beindítás után többet bocsátanak ki, mint hogyha hideg lenne a motor. Sok szakember van, aki azt mondja, hogy ennek semmilyen fajta logika is magyarázata nincsen. Az IPI esetében is pontosan ezért vizsgálták meg a Volkswagen-t. Tehát nagyon sok kérdés kötődik ehhez. Most ugyanezeket látják önök is, viszont azt a következtetés vonják le, hogy nincs itt semmi probléma. Ez hogy lehet? Az a benyomás, hogy korábban is aludtak, de szerintem most sem ébredtek fel. Ezt visszautasítanám, főként eh, ma, ezen fontos témánál nagyon is ébren vagyunk. mindig is azt mondtuk, hogy lehetnek különbségek a között, hogy a motor meleg volt vagy hideg, de ahogyha a jegyzőkönyve veszik ezt, és ahol különbség van, akkor elveszítik a jóváhagyást. Tehát azt a törvényt is alkalmazniuk kell, hogy a kiiktató berendezést nem szabad alkalmazni. Minden szakértő, aki azt mondja, hogy ha a meleg indításkor nagyobb a kibocsátás, akkor egészen biztos, hogy szoftvert alkalmaztak. Itt nem a típusjóvágyásról beszélek, hanem arról, hogy a jogszabályokat be kell tartani. Végeztünk teszteket azzal a céllal, hogy megvizsgáljuk azt, hogy illegális szoftvereket alkalmaztak-e az autókban, vagy alkalmazták-e ezeket a kitató berendezéseket. A Volkswagen esete egyértelmű volt, mert a hatóságok ezt kimutatták. Mi viszont nem láttunk Olaszországban más autókban ilyenfajta berendezéseket. Nagyon furcsa ez a viselkedés. Ez igaz, ugyanis a típusjóváhagyáson kívül, ezen teszteken kívül mindig növekednek a kibocsátások. Vannak tesztek is, tehát hogyha a rendelet a ciklus tesztekre vonatkozik, akkor két és három, két vagy három autót hasonlítottak össze. Most ez már megváltozott minden, most már több eredményt kell látni. Ez a teszt viszont már nem megfelelő. Vannak olyan laboratóriumi tesztek is, amelyek sokkal inkább eh, hatásosak de évekbe telt az, hogy kifejlesztünk egy fajta tesztet. Dunque, eh, io vorrei tornare sul ehm, vorrei tornare sulla decisione eh, del dove... Nos, szeretnék visszatérni arra a döntésre, amely a gépjárművek tesztelésének helyszínével foglalkozik. A korábban elhangzottak alapján tudni szeretném, hogy hogyan jártak el, hiszen úgy tűnik számomra, hogy nem volt teljesen helyén való olyan struktúrákat alkalmazni, amelyek a Fiat Chrysler céghez tartoztak. Ki hozta ezt a döntést? Köszönöm. A gyártó laboratóriumának alkalmazása kapcsán önök azt mondják, hogy ez nem biztos, hogy megfelelő, azonban mi a torinóri laboratóriumot használtuk már évek óta. Ezek fiát laboratóriumok, de a harmadik fél számára is szolgáltatásokat nyújtanak. Mm, az is elképzelhető, hogy a mi teszteléseink mellett más gyártógépjárműt is tesztelik, tehát valóban a fiathoz tartozik, ez az egység azonban a tesztelési berendezések függetlenek, illetve az eljárás is független. A minisztériumot tájékoztattuk, megkapták a jelentést, tehát nem volt itt semmi titok. Rendben elég kevés a tanúsított laboratórium Olaszországban, ez azt mutatja. A 11-es kérdés pedig, a FCA gépjárművek tesztelésére vonatkozik. Ugye itt nem, nem, nem, nem készítettek, nem csináltak ilyen teszteket. tesztelték a hideg, illetve a már beindított meleg gépjárműveket. Aztán egészen egyszerűen a legmagasabb értékek, NOx értékek eltűntek. Ott vannak az Euro 5B gépjárművek. Ezeket 2015 óta nem lehet regisztrálni. Határidőnk volt, határidőt kaptunk, július 27-én kellett megszületnie a jelentésnek. Ez azt jelenti, hogy nem történt meg a tesztelés, ezzel tisztában voltunk, és ezeket a teszteket később is le lehetett bonyolítani. A jelentésben vannak hibák, Ön azt kérdezte, hogy bizonyos szennyezőanyagok miért nincsenek benne. Hát meg voltak az eredmények, de ezeket nem adtuk közre, mert az nox re koncentráltunk, de a PM eredmények is megvannak, ezeket is közé lehet tenni, semmi gondot nem okoz. Valóban hiányoznak eredmények, de az, hogyha ezek rendelkezésre állnának, semmit nem jelentene még a sajtóban is ez jelent meg. Senki nem mondhatja azt, Nos, valóban a Fiat gépjárművek kibocsátása magasabb, de sajnos más gépjárművek esetében is elmaradást tapasztalunk. di trovare delle medie. Rendben. Akkor akkor miről van szó? Egy, egyes gépjárművek teszteléséről? Szeretném jobban megérteni, hogy a fiát és a nem fiát gépjárművek összehasonlító tesztjei, amelyek különböző tesztelési modalitásokat tartalmaztak, hogyan alakultak? Vajon a melegindításnál való ö, ciklust alkalmazták, illetve a városi közlekedésnél a másik ciklust. Ezzel foglalkozott a szakbizottságunk. tud erről mondat mondani valamit, vagy az új jelentés nyilvánossá tételét megvárná ezzel, amely online reméljük, hogy nyilvános lesz? Nos, először is még nem még nincs nyilvános téve, tehát nem fér mindenki hozzá a jelentéshez. A Volkswagen modell ö, tesztek befejezését kell megvárjuk, illetve teljes lezárását. Ezen túl pedig az Bizottságnak eljutattuk a jelentést, a meghallgatásra való tekintettel is természetesen. Ez az elnökkel és az Európai Bizottsággal is közöltük. Tehát bemutatva az, hogy mind dolgozunk most vannak még bizonyos fenntartásai, nem teljesen lezárt ez a vizsgálat. Arra várunk, hogy hogyan tudja az Egyesült Intézmények akreditált intézményekkel hogy tudunk egyeztetni, ami a városi ciklus működését illeti. Persze a dinamikus körülmények közötti gépjármű vagy motorviselkedést is vizsgáljuk, beleértve a városi körülményeket is. Itt a tesztintézetek általában viszonylag nagy marzsokat, nagy határért sávokkal e, számolnak. A célunk az volt mindezzel, hogy, hogy megkeressük, hol lehetnek e, esetleg tiltott defeat device-ok, ilyet nem találtunk, és nagyjából olyan eredményeket találtunk, mint a többi tagállam, amilyen eredményre jutott ez a vizsgálatunk során. In Németül, ha megengedi. Rádió doktor úr, van néhány a kérdésem. A négyes számú kérdésület válaszában kommentálja a német szövetségi intézet egyes fiát modelleket érintő kritikáját és bírálatát. És nem tudom, hogy elkésett a repülő, nem tudom, hogy erről már esette szó, ám a Fiat Diesel 22 perc után lekapcsol. Furcsa mód, a pontosan a hivatalos laborteszt időtartama után rögtön. Vajon ez vietlen? Ez az első kérdésem. Köszönöm szépen. Igen, erről beszéltünk már korábban, ám röviden megint elmondom, hogy nem teljes lekapcsolásról van szó itt, hanem az, a, a üzem modulációra van szó. Két ö, kör, működési kör van, az egyik működési kör kerül modulálásra, amivel az Euro 6-os szabályok, szigorúbb szabályokat követelnek meg, ezért van két üzemi kör a, a motor működésében. Az egyikben van egyfajta csillapító rendszer, a másiknál a, a azért van ez szükséges, mert bizonyos működés után felhalmozódik a CO2 és az átad a motornak. Köszönöm. Honnan tudja pontosan, hogy a lekapcsolás a motor védelmét szolgálja? Honnan tudja ezt? Hát ezt a kérdést feltettük a gyártónak is, és ahonnan a vagy a, a gépkocsit gyártották, és a saját tesztjeink le, lefolytatása után, bocsánat, a szoftvert meg tudták találni, illetve ki, ki tudták önmaguk, a szoftvert maguk bontották ki, vagy pedig a, a gyártótól kértek szoftver leírást? Odáig nem jutottunk el, hogy a szoftvert magunk elemezzük, végrehajtottuk a teszteket, amelyek alapján láttuk, hogyan csilla, kerül csillapításra a rendszer, és a NOx kibocsátások csak növekedtek a cikluson túl, ez tény. Ám nem találtuk meg az a 13-szoros tényezőt, amely a teljes lekapcsolásból adódna. Tehát nem, volt, nem észlettünk teljes lekapcsolást, és ezt a KBA-nak át is adtuk ezt az eredményünket a Német Szövetségi Hatóságnak. Némileg csökkent, ugyan, de nem ennyire. A négyes kérdés adott válaszában azt mondja, hogy az önök hatósága azt követelte a Német Szövetségi Hatóságtól, hogy vegye fel a kapcsolatokat, ezt követően az önök hatósága a további információ cserétől elzárkózott. Itt nem tartotta szükségesnek, hogy a fiát és a német szövetségi hatóság további információkat cseréljen. Lehet, hogy itt a ö, külön más és más értelmezése van a nemzeti hatóságok részéről a kibocsátásoknak? Nem csodálom, ha a Német Szövetségi Hatóság közvetlenül a gyártóval szeretne konfrontálódni a mérés eredményeket illetően, ezeket, ezek után nem csoda. Ez lehet, hogy egy félreértés, mert hogy mi persze a KBA-val szemben, a Német Szövetségi Hatósága szemben megfogalmaztuk agájainkat, és hogy ötödször rendelték Berlinbe a fiát képviselőjét, és ott a német minisztériuma meg a KBA-val táj, eszmét cseréltek, és erről semmilyen tájékoztást nem kaptunk. Ha a a franciák, a francia hatóság ugyanakkor tájékozott bennünket a francia gyártókkal folytatott eszmecseréről. A német vizsgálat első szakaszában ez nem, ez nem valósult meg, ezért fordultunk a német hatósághoz, hogy minket is tájékoztassanak folyamatosan a fiáttal való tárgyalásokról. Nem, az, nem arról volt szó, hogy bármit el akartunk rejteni vagy visszatartani, ám mi is szerettük megkapni ezt az információt. Köszönöm. Utolsó kérdésem az a Fiatban az olasz államnak is van ö, részesedése, tulajdon része. Összefügg ez ezzel? Non sono un esperto, ma mi sembra che non ci sia Nem pontosan tudom, de szerintem nincs állami részvétel a koncernben. A Fiat egy magánvállalat, nincs benne állami tulajdonrész. Köszönöm. Megyünk tovább. Második kör, második forduló. Mindkettő listán vannak, mindkettőn, mindkett kollégám, aki rám nézett. Ön először ön, parancsoljon. Először is köszönöm azt elnök asszony, hogy még egyszer szólhatok. El kell mondjam azt, hogy Szellini kollégám nagyon érdeklődik a kérdés feltétele irán, de még mindig a repülőn ül, és ezért átveszem Szalini úr helyét. Igen, ez az előnye a hétfőnek, hogy sokan nincsenek még itt. Igen, nehéz. De csatlakozom Évi kollégánk kérdéséhez. Ő a 11-es kérdésről kérdezett, arról beszélt, hogy nem volt ok arra, hogy bizonyos autókat kivegyenek a tesztből, a Jeep, Alfa Romeo és Lancia, és persze nem akarom azzal vádolni, hogy bizonyos járműtípusokat nem teszteltek, vagy másképp tesztelték volna őket, de hogy érthessük azt, hogy milyen kritériumok, érthessük ezt, szeretném tudni, hogy milyen kritériumok alapján választják ki az autókat. Köszönöm a kérdését. A kritériumok, amelyeket követtünk, azokat a teszt elején határozták meg, elemezték az olasz járműflottát, hogy mit engedélyeznek az Euró 5 óta Olaszországban, eltekintve a Volkswagen járművektől a dízel járművek 57%-át ellenőriztük, amelyeket az Euró 5 óta engedélyeznek Olaszországban. Megpróbáltuk ezt a lehető leghatékonyabbá tenni, próbáltuk a költségeket is csökkenteni, mert persze az óriási költségekkel is járt, de ugyanakkor azt szerettük volna, hogyha rövid időn belül közreadhattuk volna az eredményeket. És ezek alapján határoztuk meg a kritériumokat. Bizonyos teszt projekteket nem tudtunk a határidőn belül lefolytatni, de bizonyára ezeket majd a későbbiekben lefolytatjuk, ezeket majd tudjuk még kiegészíteni. Bizonyos járműveket már teszteltük, másokat még nem, de eltekintve a jóváhagyás szempontjából végzett laboratóriumi tesztektől vannak másfajta tesztek is, amelyek nem igazán összehasonlíthatóak. Nápolyban közúti tesztet végzünk, és holnap lehet, hogy egy másik járműt fogunk ö, tesztelni mással, és lehet, hogy más a környezeti hőmérséklet és más feltelek vannak. Tehát utalni kell arra, hogy a cél az az volt, hogy a kiktató berendezéseket sikerüljön feltárni, hogy léteznek-e ilyenek ezekben a járművekben. Arról indultunk ki, hogy a, az eredmények közúton magasabbak lesznek, mint a laborban, hiszen a más tagállamokban is ez volt a helyzet. Más járműveket is tesztelhetünk, de igazából ez a vizsgálat eredményét nem változtatnám meg, hiszen látni kell azt, hogy milyen célral hajtottuk végre a teszteket. Arról van szó, hogy itt volt-e kiktató berendezés, vagy nem, és az volt az eredmény, hogy nem volt uh, ilyen berendezés. Igen, köszönöm szépen, hogyha 75%-a az a dízelflottának, és ez reprezentatív, akkor ez így rendben van, nem vonjuk le azt a következtetést, hogy bizonyos járműveket direkt kivettek a tesztből. A korábbi kérdésnél azt is elmondta, hogy a járműszövetséget is kritizálták amiatt, hogy nem voltak egyértelműek, hogy azt mondta, hogy lesznek még kiegészítések is. Lenne egy megjegyzésem az átláthatósággal kapcsolatban. Amikor a kettes válaszát látom a hivatalos vizsgálattal kapcsolatban, csak egy összefoglalást adtak ki, és nem pedig a teljes uh, vizsgálati jelentést. A kérdés az az, hogy valamit titkolni kívánnak-e, vagy itt is az átláthatóság jelében átadják-e a teljes vizsgálati jelentést. Köszönöm szépen. Az utolsó kérdésével kezdem semmi titkolni valunk nincsen, minden adat elérhető, ezt közre is adtuk. Vannak olyan kibocsátási értékek, nem az NOx-hoz kötődőek, például a finompornál, ezeket nem adtuk közre, ezeket az eredményeket, mert ez nem kötődött eh, az eh, NOx-hez, és nem lehetett látni azt ennek alapján, hogy szó volt-e kiktató berendezésről a nápai teszteknél. Az volt a lényeg, hogy ezt teszteljük, más eredményeket, más eredmények a vizsgálat szempontjából lehetnek. Már csak 6 percem van, a kérdésem a következő. A kettes válaszában, a kettes kérdésre adott válaszában azt mondta, hogy arról döntöttünk, hogy csak az összefoglalót adjuk közre. Kész-e arra, hogy a teljes kutatást, a teljes vizsgálatot közreadja? Válasz. Szerintem a jelentés abban a formában, ahogy azt közreadtuk, az így fog maradni, hiszen a cél az az volt, hogy a jelentést ebben a formában adjuk közre egy általános elemzés volt, és különböző adatok voltak a járművek esetében. Ez lehet, hogy érdekes a szakértők számára, de ezeket nem tudjuk most így közreadni. Persze lehet, hogy érdekes lett volna egy részletes jelentést kiadnunk. Azt is kérdezte, hogy milyen fajta érdek összefüggések voltak. Lehet, hogy más laboratóriumi eredmények is fontosak voltak, de itt csak az NOx elemzésére koncentráltunk, illetve a végkövetkeztetésre. Sárde Móza asszony. Köszönöm szépen. Egy-két rövid kérdést tennék föl. Először is. Évente hány gépjármű típust hagynak jóvá? mi sembra di averlo indicato, mediamente abbiamo un circa 300... Azt hiszem, erre válaszoltam már. Mintegy 300 típusú jóváhagyást végzünk típusonként. Ez évente eltérés mutat, de kb. 300-ról van szó. Kérdés, ebből mennyi olasz? A majdnem minden típus jóváhagyás a fiatot érinti, de aztán természetesen vannak más típusú gépjárművek is, mint például a kereskedelmi gépjárművek, de többnyire a fiatról van szó. Vagyis ez is a fiaton belül van, mint a mezeret, és így tovább. Kérdés. Az írásos válaszában, illetve az eddig elhangzottak alapján um, értem a válaszait, Hatóságként azonban ön mit gondol? Elő elsősorban az, az állampolgárokat, vagy, vagy pedig elsősorban a gépjárműipart képviseli? Válasz. Missziunk a közlekedés, illetve a termékek biztonsága, illetve a környezet védelem. Természetesen ez az állampolgárok érdekeit szolgálja. Technikai testület, hatóság vagyunk, és napi szinten tesztelünk, illetve vizsgálatokat végzünk a helyszíneken. Természetesen másképp járunk el, mint mondjuk a mobiltelefon gyártói. Köszönöm kérdés. Ön azt mondta, ugye, hogy az állampolgárok érdekei alapján járnak el. Ön szerint eléggé kritikusan ö, kritikusak voltak az iparral szemben? Az ötös kérdésre adott válaszára gondolok. Itt azt mondja, hogy a levegő minőségének javítása, illetve a gépjárműipar versenyképességének megőrzése vagy javítása között kellett valahogy lavírozniuk. Nos, erre vonatkozik a kérdésem. Ön szerint elég kritikusan jártak el az iparral szemben? Válasz. Azt gondolom, hogy megtaláltuk az egyensúlyt, és ennek bizonyítéka, hogy a október 24-i szavazás előtt mindenféle érdekelt félel konzultáltunk, olyanokkal is, akik, akik érdekei ellentétesek azzal az állam érdekeivel. Tehát szerintem nagyon is odafigyeltünk arra, hogy fellépjünk akkor, amikor a kibocsátás mértéke túlságosan magas volt. Gyorsan jártunk el, illetve kompromisszumot is észben tartottuk. Hiszen oda kellett figyelni arra, hogy azért történjenek, történjenek típusú vágyások 2017 előtt is. Kérdés? Egy pár héttel ezelőtt az EPA látogat, látogatott el hozzánk az usa és akkor is beszéltünk a konformitási, tehát a megfelelési tényezőkről. Ő, ők igazából nem, nem értették, miről van szó, hiszen volt egy, az Egyesült Államokban van egy kibocsátási szint, hogyha ennek nem felelnek meg, akkor ott a vége a történetnek, nem kerülhet az utakra az az adott gépjármű. Ön szerint nem gondolja, hogy ne, nem a konformitással kellene vesződnünk, hanem egész egyszerűen egy adott küszöbértéket meghatározni, hiszen a technológia már rendelkezésre áll a szakértők szerint. Válasz. Köszönöm a kérdést. Az Egyesült Államokban nincsen közúti tesztelés. Ami pedig a a megfelelési tényezőre vagy faktorra vonatkozó kérdést illeti, hát azt hiszem ez elég furcsa. Furcsa ez, hogy nekem szegezi ezt a kérdést. Ahogyan elmondtam, az Egyesült Államokban nincsen közúti tesztel, és nálunk van ebben vezető szerepet vállaltunk fel. És máshol is, több országban próbálják kelteni a közös normányokat, normákat, szabványokat. Ebből a szempontból tehát azt hiszem, hogy Európa egy óriási lépést tett előre, Ez pedig a dizagét kapcsán merült fel. Kérdés. Jó pár tesztet kell végrehajtani, ellenőrizni kell a gépjárművet, ugye a típusra vonatkozó ellenőrzés történik, illetve az életciklus alatt többször ellenőrizzük a közúton ezeket a gépjárműveket. Most a kiszámíthatatlanságra helyezzük a hangsúlyt, a szakértők erre mutatnak, hogy a, a tesztelés során ne, lehet, ne lehessen előre kiszámítani az eredményeket. Ön szerint ezt be kellene vezetnünk itt Európában is? Non ho ben compreso, forse riferisce a test random, cioè test fatti, diciamo così, eh, al di... Véletlenszerű tesztelésről beszél? Az életciklus, illetve a tesztelési ciklus során? Közúti tesztelésről? A közúti tesztelés esetében ez már megvan. És itt a zaj tényezőt is figyelembe vesszük. Tehát vannak konformitásra vonatkozó tesztelési eljárások az életciklus során, nincs egyetlen, nem, nem egy hatóság kezében van ez, mint az Egyesült Államokban, hanem országonként egy-egy hatóság felelős ezért. Tehát végeznek ilyen teszteket közúton, és ez az életciklus különböző szakaszaiban természetesen különböző eredményeket hoz. Beszéltünk egy új bizottsági javaslatról, és itt megpróbáltunk javítani a bizottság javaslatán, megpróbáltunk létrehozni egy Európai Uniós ügynökséget, amely a piacfelügyelet feladatát elvégezhetné Európai Uniós szinten. Ön hogyan vélekedik, vélekedik erről? Hasznos lenne egy ilyen ügynökség felállítása, hogy valóban elvégezzük azt a feladatot, amelyet a tagállamok nem végeznek el jelenleg? Köszönöm. Van már felügyeleti uniós hatáskör, és ehhez megvannak azok állami hatóságoknak a forrásai, ezeket kell összeszervezni. Következő években kibocsátás, de egyéb kérdésekben is, mint biztonsági, kérdésekben, ülések, sisak és egyéb kérdésben is történik ilyen vizsgálódás. A jövőben is fontos, hogy ezeket a forrásokat szervezzük többféle tekintetben a kibocsátás mérése tekintetében. És nem tudom, hogy ez, hogy ez jobb lenne-e, hogyha egy konkrét uniós hatóság végezni ezt, vagy pedig a tagállamok hatóságért jobban szerveznénk össze. Az a bizottság bizonyal koordinálhatná ezeket az erőfeszítéseket, biztosítva az, hogy a tagállamok a forrásaikat jobban összekapcsolják és jobban összevezik. Őszintén szóval azon, hogy egy EU, konkrét EU hatóság központi szinten, hogy ezzel foglalkozzon, hát ezt szerintem nem igen támogatná senki. Tudom, hogy van ilyen javaslat, vagy létezik ilyen javaslat. Részemről köszönöm, hogy válaszol a kérdéseinkre. A múltról is szeretnék néhány szót beszélni, annak alapján, amit mi parlamenti képviselők hallottunk a szakbizottsági meghallgatások során, az érdekelne, hogy ön az egyes tagállamok között, hát Olaszországot ismeri, de más tagállamok típus jóvágyási eljárásában együttműködnek-e, vagy sem egy-egy ponton, amikor a gyártó ugye eldönti, hol bocsássa piacra az autóját. Ugye a Fiatról beszéltünk, és az országban, de elméletileg lehetséges az is, hogy egy, mondjuk egy gyártó azt mondja, hogy hát Luxemburgban, Olaszországban, Németországban dobom piacra az automat, ahol legkedvezőbbek a tesztelési körülmények. Volt-e ilyen a múltban, vagy megakadályozták-e ezt, vagy meg akarják-e akadályozni, hogy a gyártó úgymond válogasson, mazsolázzon a tagállamok között, ott a legegyszerűbb piacra vinni az autóját? Guardi, eh, credo di aver risposto a questa domanda. Szerintem erre a kérdésre válaszoltam, de írásban is le tudom, le tudom jegyezni. Elméletileg nincs a gyártónak eh, lehetősége, hogy különféle tagállamokban külön-különféle típusú vagyásokat kérjen, csak egy tagállamban kérhet egy típusú váhagyást. Hát, tehát egy autógyártónak mondjuk eh, két éjjel vannak egy műszaki megoldás témájában, akkor egy bizonyos hatósághoz kell forduljon, és ott kell kérje a vonatkozó modell engedélyezését. Hogyha ez eredménye negatív, akkor visszavonja a kérelmét. Persze elméletileg ilyenkor beterjeszteti máshol is engedélyezésre. Mint mondtam, erre elméletileg lehetősége van a gyártónak, és volt is egy-két eset, amikor negatív típusjóváhagyási típusú eljárás után egy másik tagállam hatósága végül is engedélyezte a gépkárművet. Mi állami szervként működünk, és nem tehát nem kényszerülünk arra, hogy jóvágyunk gépjárműveket csak azért, mert ebből lenne a, a bevétele az intézményeknek, teljesen anyagilag is független intézményként működünk. Az, hogy történik-e ilyen válogatás, ugye abban a legfontosabb az, hogy általában párbeszédben vagyunk a többi tagállami típusú vagyási hatósága. Tehát, hogyha egy autógyártó egy hatósághoz fordult, akkor erre a többiek is értesülnek, a többi tagállami eh, hatóság is. Tehát azért arról tudunk, hogyha valahol visszatosítottak egy kérelmet, és Egyébként esetben az Európai Bizottságról is tudunk konzultálni. Rövid második kérdés, ha megengedi a szórópróba ö, tekintetében mondta, hogy már a forgalomban levő jobbágyott gépjárművek köréből kiemelnek vizsgálatra egyeseket. A, a, az úgymond botrány után másfajta, vagy több, vagy másféle szúrópróbákat végeztek? Tehát változtattak a mintavételi módszertanukon? Nos, azok a tesztek, amelyeket Nápolyban és Torinóban végrehajtottunk, elemét képezik annak, hogy az A5-ös gépjárművek hogyan viselkednek. További teszteket is szeretnék végrehajtani, nem csak kibocsátási témákban, hanem biztonsági komponensek és más gépjármű komponensek tekintetében, és azt csináljuk, amit a jogszabály előír a termékek megfelelésének tesztelését szabja ránk a törvény, vagy, vagy szabja meg feladatunként, és más gyártói folyamatokat nem vizsgálunk. Tehát e teszteket e feladat leírásnak megfelelően hajtjuk végre. Gábrándi úr, köszönöm. Elnök asszony, Eddig is kaptunk jelzéseket ebben a bizottságban arról, hogy, nagy, hogy sok tagállam úgy tűnik kevésbé kritikus saját nemzeti vállalataival szemben, mint másokkal szemben. És hogy igazán őszinte legyek, Erárió úr, lehet, hogy itt a lefánt a teremben az, hogy Olaszország ebben a legnagyobb bajnok, amiről nem beszélünk, ugye. Fiát nagyon sok olasz hivatalos delegációnak, munkacsoportnak a képviseletében ott ül. Olaszország volt az RDI e és a WLTT eljárások legnagyobb lassítója és felhígítója. Önök közbeavatkoztak, amikor a német hatóságok kapcsolatba léptek egy teljesen magánvállalattal, a fiattal. Nem látom semmi okát annak, hogy az olasz hatóságok beavatkoznak ebbe a párbeszédbe. És végül, és itt jön a kérdésem, a fiátnak megengedték, hogy részben lekapcsolja az EGR körét a motorban, Ön azt mondta, hogy az olasz tanulmány szerint ezek a Fiat gépjárművek nem, nem 20-szor annyi noxot bocsátanak ki, mint az előírás, ahogy a német vizsgálat eredmény mutatta, csak 6-szor annyit. Kérdésem az, 6-szor annyi, mint a legális határ, azt mutatja, hogy ön olasz hatóságként azonnal kellett, hogy lépjenek. Vajon önök kapcsolatba léptek a fiáttal, hogy visszavonják a típusjóváhagyást? ha nem oldják meg mondjuk ennyi és ennyi időn belül? El tudna magyarázni, mit tettek akkor, amikor azt látták, hogy hatszoros a, túllép, hatszoros a túllépés. Mit, hogyan orvosolták-e problémát? Köszönöm. Kérdést. A végén kezdem. Nem lehet csak úgy visszavonni egy üzem bentartási vagy egy, egy típusú vagyás, mert hogyha a típusú vagyás megszületett, akkor egy bizonyos eljárási protokoll, egy eljárás alapján adták ki. Az, hogy a cikluson kívül történik-e valami, tehát önök típusú váltsi hatóság, világos példája annak, hogy egy illegális defeat device működik. Úgy könnyen mondhattak van a fiátnak, pontosan mit megkérdezte, pontosan mit csinál a motor és miért, és eldöntöttek volna, hogy ez legális vagy illegális hogy megkérdeztek volna a francia és holland kollégáikat arról, hogy ők szerintük miért, szerintük ez miért illegális defeat device. Hát először is mi nem határoztuk, nem, nem tudtunk beazonosítani a lekapcsolási ö, mechanizmust. A KBN-nak ugye más volt a véleménye, minket meg is lepettek kicsit a KBN vélemény megállapodása, amelyet úgy hozott meg, hogy velünk nem is lépett kapcsolatba a, lehet, hogy Olaszország másképp látja, mint Németország, az Európai Bizottság kell, hogy közvetítsen ebben a helyzetben. Egy jó információcsere és együttműködés esetén másképp alakult volna a dolog. Nem csak a kba ban hanem többi más hatósággal együtt is. Azt vártuk volna, hogy a KBA először tájékozta bennünket, hogy másképp látja a dolgot, mint a mi méréseink, vagy a mi eljárásunk. Egyébként a érvényben levő jogszabályokat kapcsolatban semmit sem kaptunk a francia vagy német hatóságtól, amely az, azt mondta volna ki, hogy náluk illegális ez a gépjármű. Ők a bizottsághoz fordultak, ám tegyék. Tehát a, ő azt mondta, hogy a Fiat motor hatszorosát bocsátotta ki a legális színnek. Kapcsolatba léptek a Fiattal ezt követően? Rájuk szólva, hogy meg kell oldják a problémát, különben a hatóság fellép. jogi szempontból nem lettünk ilyen lépés, csak megismétlem. Azért, mert a gyártótól nem követelhetjük meg jogi szempontból, hogy a már jóváhagyott modell esetében valamit is tegyen. Tehát ez azt jelenti, hogy az NEDC-ben nem, amit nem vesznek észre, azt az olasz hatóság sem látja. És azt mondja, hogy illegális volna fellépniük. Nagyon különös módja az eljárásnak, Ugye rendőr példájához tudok visszatérni. Nem, nem ezt mondtam. Hát, hogy fél, fél értetően fogalmaztam. A Fiat esetében a cikluson kívül is végeztünk tesztet. A gépjár, a, a, a, változtunk a hőmérsékleten, felállítottuk az autót, a közúton is végeztünk. Tehát e körülmények között többet bocsátott ki az autó, mint a normál laborban. Ezt láttuk, ezt mértük. Ám hogyha a gépjármű a laborban és a közúton is a határértékeken belül működik, akkor az arra utalás, hogy nincs lekapcsolási módszer, nincs lekapcsolási elem. Tehát 22 perc múlva, tehát T plusz 22 az NEDC-ben nem történik meg, nem lehet olyan viselkedés az úton, mint a labortesztben, hogyha lekapcsol 22 perc múlva a, a mechanizmus. Igen, ezt mi is tudjuk. Ám, hogyha az érvényben levő jogszabály azt írja számunkra elő, hogy a laboratóriumban ezt meg ezt kell mérjük és teszteljük, akkor mi ezt tesszük. Ez volt a múltban legalábbis. Ugyan a normál üzemi körülmények most már az RDI e kereték között kerültek megállapodásra. Ám korábban erre nem volt lehetőségünk, hogy ez szerint lépjünk közbe. Ezt az Európai Bizottság is kimondja egyébként az RDI eljárás elfogadása során a írja elő, hogy normál körülmények között is be kell tartsa a határértékeket a gépkocsi. Ez az új szabályozás meghatározása. Különféle feltételeket tudunk mérni hegyek, hegyi úton, lapos úton, és így tovább, hőmérsékletek között, de ahogy mondottam, nagyon más eredmények születtek volna. Izalba úr. Eh, Köszönöm szépen. Szeretnék visszatérni az első kérdésemre. A típus jóváhagyással kapcsolatban. Ez egy olyan ország, ahol mint Luxemburg, ahol nincs autógyártás. Hogy lehet az, hogy ott ilyen sok típusú hagyási kérelem van? Válasz. Hát lehet, hogy ez a luxemburgi hatóságokkal függ össze. Nekik kellene feltenni ezt a kérdést. Úgy tűnik, hogy Luxemburgban sok ilyen technikai szolgálat van, ez egyfajta modell, egész Európában működnek. A Luxemburg tartozik felelősséggel a különböző Európában található laboratóriumok szempontjából. Luxemburg ezt úgy szervezi meg, ahogy akarja, hogyha betartják az ide vonatkozó szabályokat és itt eléggé specifikusak a szabályok már, ami a minőségbiztosítást illeti. Tehát alkalmazhatnak olyan szolgáltatásokat, amelyeket Luxemburgban nem tanulnak, nem találnak meg. A második kérdésem a típusjóváhagyás új eljárásáról szól. Ez egyszerűbb lesz? Könnyebben tudnak majd ehhez igazodni a gyártók? Technikailag bonyolult ez, de úgy gondolja, hogy sikerül majd ehhez gyorsan igazodni? Sajnos ezzel lehet, hogy nem teremtenek elég munkahelyet. Costretta a produrre una buona... Nos, a dízel autógyártás, akkor a CO2 határértékeket be kell ö, tartani. A dízel kevesebbet, kevesebb üzemanyagot használ, és kevesebbet is bít bocsájt ki. A kisebb gépjárművekben nagyon sok technikai berendezést építenek be, hogy minden menet körülmény között csökkentsék a kibocsátást. Komplex technológiákat kell itt alkalmazniuk, ez költségekkel jár együtt, és a kedvezőbb áru autóknál ez nem igazán jó, az ahhoz is vezethet, hogy a kis autóknál másfajta motorokat fognak alkalmazni, kevésbé alkalmazzák majd a dízel motorokat, tehát mindenképpen ennek költségvonzata van, és nem csak az olasz gyártókat érinti ez. Rádió óra, <clears throat> több dolog jut eszembe, ahogy önt hallgatom. Először is a kilences kérdésre adott válaszában azt mondja, hogy a normális használatot nem definiáltuk, e, vagy nincsenek megfelelő definíciója. Mit, mit, mit gondol? Mit gondol például a fékek? Fékekről. Válasz. Nos, igen, vannak ilyen féktesztek valós vezetési körülmények között, de nem, nem a laboratóriumban. Tehát óriási, óriási a különbség a féktesztek, féktesztek esetében a laboratóriumi tesztek, illetve a nem vezetési körülmények között végzett, végzett tesztek eredménye nagyon is hasonlít a közúti ö, eredményekhez. Itt, ö, ami a kibocsátást illeti, nagyon fontosnak tartjuk az RDE teszteket, és ezért ugye hálásak is vagyunk a parlamentnek. Erárió úr azt mondja, hogy ö, a fék tesztek esetében lehetséges a közúti tesztelés, a kibocsátás esetében pedig ez nem lehetséges, ezt mondja. Úgy tűnik számomra, hogy egyetlen célja van a típus jóváhagyás megadása, mi pedig nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy, hogy megfelelő eredmények szülessenek, hiszen 75 ezer ember életét veszíti évente ilyen levegőszennyezés miatt. A kibocsátás értékek meghaladásának kétharmadát megspórolhatnánk, hogyha megfelelően járnánk el, hogyha, hogyha a dízel megfelelően járna el. A 75 ezer halálesetből mintegy 21 ezer csak Olaszországot életi. Nem gondolja, hogy tiszteletben kellene tartani a szabályokat, az összes szabályt, és nem csak a típus jóváhagyásról kellene összpontosítani. A második kérdésem, mit tettek annak érdekében, hogy az 5 per 1-es cikket, cikknek eleget tegyenek, és valóban ezek a gépjárművek a határértékeket ne haladják meg. Köszönöm szépen. Nos, lehet, hogy nem jól fogalmaztam az előbb. Óriási a különbség a laboratóriumi tesztelés, mostani tesztelés, illetve a 2017 utáni RDL tesztelés között, ami pedig a fake teszteket illeti, ezek mindig is közúti tesztek voltak, hát teljesen másról van szó, nem lehet ezeket összehasonlítani. a féktesztek, illetve a féktechnológiák tesztelésében mindig is szükség volt a közúti ellenőrzésre. A kibocsátás esetében eddig csak laboratóriumi tesztek voltak, most pedig, most pedig ugye összehasonlító jellegű eredményekre van szükség. Hogy miért nem alkalmaztuk az ötös cikket? Nos, itt bizonyos korlátok vannak, ami a megvalósítást illeti. Itt semmilyen kötelezettséget nem ír elő ez a gyártók számára, hogy nyilatkozzanak ki kibocsátási technológiáról. Az RDE megszületett, illetve a nehéz gépjárművek esetében is vannak konkrét előírások, most, most egy új eljárás keretében ugye jelentést kell tennünk, de azt hiszem, hogy nem lehet, nem lehet összehasonlítani a két eredményt. Elnök Erárió úr. Nagyon sok kérdés született, és ennek a meghallgatási körnek a végére értünk. A jövő héten is ellátogat hozzánk a fiát, Tabia. KBA jön hozzánk a holnapi nap folyamán, tehát lehet majd még további kérdésekre, kérdéseket föltenni, illetve arra válaszokat kapni. Írásban is föltehetik a kérdést a tisztelt kollégek. Azt kérem, hogy október 17-éig tegyék ezt meg a tisztelt kollégák. Most pedig szeretnék köszönetet mondani Eráriónak, hogy eljött hozzánk, és választ adott a néha nagyon is nehéz kérdésekre. Köszönjük szépen, hogy időszakított ránk, és válaszolt. Köszönöm. colleagues, to keep track of... Kollégák, hogy tartsuk az időt, egyelőre nincs, nincs még csúszás, azt szeretném kérni, hogy folytassuk. Üdvözlöm Alex Burns urat, aki a Millbrook UK igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Megadom önnek a szót. Szerintem jó bemelegítettünk az első meghallgatással. Öné a szó max. 10 percben. Parancsoljon! Köszönöm szépen, nem lesz több mint két perc bevezetőm. Kollégák, kérem, csendesebben. Thank you, my name... Köszönöm, Alex Burns vagyok. A Milbrook Group céget képviselem. Ez egy teszt szolgáltató az autógyártóknak, szolgáltatunk. Nagy-Britanniában és Finnországban vannak létesítményeink, független, pártatlan külső auditot, minőségi rendszer külső auditját végezzük. Gépkocsi kibocsátási tesztelés 1970 óta folytatunk, és más cégekkel együtt működve azt vizsgáljuk, hogy a kibocsátások megfelelnek az ipari normáknak. Gépkocsi fejlesztéshez is hozzájárulunk a szolgáltatásainkkal, meg gépkocsi jóváhagyásához, tanúsításához. Ez utóbbi csak kisebb része egyébként a forgalmunknak, vállalatunk, ezen túl még korlátozottan konzultási tevékenységet is nyújt, különösen kis autógyártóknak kalkozótálunk, hogy belás, tudják, milyen teszekre van szükség a szabályoknak való megfeleléshez. Ugyanakkor nem konzultálunk arról, nem adunk tanácsot arról, hogyan lehet átmenni a teszteken. Tervezünk olyan tesztciklusokat, amelyek a valóságos üzemi körülményeket modellezik, ezeket a kevésbé szennyező gépjárművek kifejlesztéséhez használják általában, például a Millbrook London buszciklust a buszgyártók alkalmazzák, hogy olyan buszokat fejlesztenek, amelyek a londoni közlekedésben nem rontják a levegő minőségét. A tanúsítási tesztek területén a Millbrook főleg laboratóriumi teszteléseket végez, míg a brit hatóság, az ECA, a maga a típusú vágyási hatóság. Ez azt jelenti, hogy a tesztek, a műbruk által lefolytatott tesztek integritását ez a hatóság ellenőrzi. A szabályozás meghatározza, hogy milyen teszteket lehet és kell végrehajtani, és a Millbrook, mint laboratórium felelős a tesztek végrehajtásáért és az eredmények lejelentéséért. Nem felelősségünk az, hogy az autó megkapja vagy sem a tanúsítványt ennek alapján. A mi üzleti modellünk az független tesztelemények szolgáltatása, minden, bármilyen a, a pártatlanság véleménynek, bármilyen, akár csak a, a felmerülése is nagyon ártana a, vállalat üzleti érdekeinek. Köszönöm szépen, megadom a társadalmatoknak a szót, Gerben úr először. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, Burns úr, a bevezetőjét két vagy három héttel ezelőtt meglátogattuk Luxemburgban és Németországban kollégáikat, különösen Németországban vizsgálódtunk, és egyre több tudást szerzünk a típus jóváhagyás világáról, és a műszaki tesztek világáról. Egyet meg is néztünk egyébként. Az egyik új, új ismeret, amely kicsit hát meglehetősen zavaró is, számomra az az, hogy a termelés konformitásának egész eljárása, és ezt tudom, hogy talán nem az ön fő üzleti területe, hanem a típusra vagy de mégis a termelési eljárások konformitásával foglalkoznak-e? Igen, egyes tesztjeink, amelyeket gépkogyártóknak szolgáltatunk, az ő termelési konformitási tesztek szempontjából végezzük, tehát így autógyártóknak is végzünk tesztelést. És a, a szolgálatban levő komponentes is vizsgálják? Tehát piaci felügyeletet? Magyarán mi megtehetjük ezt, van rá ö, hatáskörünk, de évek óta nem szerződtünk ilyenre. Köszönöm. A termelés konformitását illetően, amit érteni véltem, és rövidtsön ki, ha nincs igazam, az az, hogy ennek a legnagyobb része az OEM alapján történik. És vagy a műszaki szolgálat, vagy a típusovagyási hatóság vizsgálja ezt, ám a munka nagy részét maga az OEM, az autógyártó végzi. Egy elemet egyáltalán nem tesztelnek, ez pedig a szoftver. Ez helyén való a gondolat? Tehát jól, jól mondom? Mikrofon nélkül válaszol a vendég. Amikor kapunk egy autót tesztelésre, a, a gyártó mutatja be az autót, és ez a, a, a szabályozási tesztet végzük, végezzük le, az az autó valamit kapunk. Nem értem pontosan, mit ért a szoftver tesztje alatt. Nos azt, hogy jelen pillanat, abban a pillanatban, amikor egy autót elkezdenek gyártani, és az OEM a gyártónak kell egy konformit termelési konformitási jóváhagyás. Ugye van egy pár hónap az első típusú hagyás, és a, a gépkocsi piacra vitel között. Ebben az időszakban egy szoftvert radikálisan változtathatnak, és senki sem ellenőrzi menet közben ezt szoftvert. Tehát a termelési konformitási nyilatkozatban nincs a vizsgálat, hogy vajon a szoftver is még mindig konform-e az előrásokhoz, amikor az autót típusú vagy eset megadták. Ez hasonló, mint az autó hardverében való változás. Ha a gyártó kell deklarálja azt, hogy a piacra vitt gépkocsi még mindig pontosan megfelel annak a gépkocsinak, amit tanúsításra benyújtott. Ha pedig lényegi változást eszközöl a gépkocsiban, akkor az be kell vallja, és újra be kell nyújtsa az egész gépjárművet jóváhagyásra. Az ön tudásos tapasztalat alapján eh, ezt nem jelenti az, hogy túl nagy eh, jogi felelősséget tesznek a, magára az autógyártóra ezzel? Nos, az, az autógyártó felelőssége hatalmas ebben az eljárásban. Nem érzi úgy, hogy talán túl nagy a szerep, amit az autógyártó kap? Nem tanácsolná azt nekünk, hogy változtasson a e- jövőben ezen az eljáráson? hogy kicsit méltányosabb, jobb eljárás érvényesüljön? Az én tapasztalatom az, hogy az autógyártók keményen dolgoznak azon, hogy megfeleljenek a különféle szabályozóknak. Nem könnyű feladat ez nekik, ellátni ezt, és meglehetősen szorgalmasan dolgoznak. Ezen láttuk több nem láttuk jelét annak, hogy a felelősséggel visszaélnének jelentős módon. Szerintem az tudjátok komolyan veszik ezt a felelősséget. Köszönöm. Utolsó kérdésem a, az egyre nyúló, egyre megnyíló különbség a laboratóriumi tesztek és a tényleges kibocsátások között. Gondolom ön már évek óta látja ezt a szétnyúló ollót. Igen. És ak- felléptek aktívan tájékoztatva hatóságokat, és a többi, és a többi. Tehát, hogy valamilyen módon ez e- e- szétnyúló különbséggel szemben. Láttuk ezt a különbséget, tanulmányokat is olvastunk, és mi is teszteltünk a e tanulmányokhoz kapcsolódóan a múltban, amely rám, amelyek rámutattak arra, hogy egyre szétnyílik az olló, az NEDC-ben jelentett, ciklusban jelentett kibocsátás, és más ciklusokban mért kibocsátás között. Mert az ipar az aktuális döntött, hogy az NEDC nagyon elavult eljárás, és a, és a gépkocsi felhasználása, tehát megváltozott jelentősen az, hogy az, az emberek vezetik az autót az elmúlt évek óta, miatt az NEDC-t bevezették. Köszönöm, szalba úr! Köszönöm szépen, spanyolul fogok beszélni. hogyha visszatekintünk, és lettek volna olyan jogszabályok Európában, amelyek szigorúak lettek volna, akkor megtörténhetett volna az, amit most látunk? Válasz, köszönöm a kérdését. Hogyha különböző ciklusok lettek volna, és ezeket frissíteni kellett volna, akkor láthattuk volna, hogy a járműveket úgy tervezik meg, hogy azok megfeleljenek ezenek a ciklusoknak. Tehát ez szinte elkerülhetetlen, hogy ne, ez, ne így történjen. Mindenképpen mm, így történne az annak érdekében, hogy megfeleljenek a jogszabályoknak, hogyha a jogszabályok nem megfelelőek, akkor lesz egyfajta hézag a szabályozói teszteredmény és a valós teszteredmény között. Mikor sejtették azt először, hogy ilyenfajta berendezéseket alkalmaznak? Ezt akkor tudták meg, amikor a botrán kirobbant, vagy már korábban is volt sejtésük? sokkolt bennünket az, amikor a botrán kirobbant tavaly, és meg is voltunk lepődve ezen az eredményen. Tudtuk, hogy van egyfajta hézag, és úgy gondoltuk, hogy ahogy gyakran ez történik, hogy a gyártók okoskodtak ki valamit, hogy megfeleljenek az előírásoknak. De úgy gondoltuk, hogy ez legálisan történik, nem pedig illegálisan tehát úgy gondolja, hogy eh, ezekkel a bizottsági javaslatokkal fennáll a veszélye annak, hogy ez a botrány megismétlődik. Úgy véli, hogy a bizottsági javaslatok ambiciózusok elég, és emiatt is lesz majd még egy hasonló botrány. Úgy vélem, hogy az úgy ciklus sokat fog változtatni. Nagyon sok munkát eredményez ez a gyártóknak, hogy olyan autókat állítsanak elő, amelyek megfelelnek ezeknek a rendeleteknek, szabályoknak. Szerintem a szabályozóknak is ébernek kell maradniuk, és látniuk kell azt, hogy a szabályokat mindig frissíteni kell, hiszen a járművek is fejlődnek. Elnök, köszönöm szépen. Gizeke úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Burns úr azt, hogy időt szakít számunkra ma, és láthatjuk azt, hogy be, megválasztották írásban is a kérdéseket. Szeretnék kitérni a két jelentéstevő kiinduló kérdésére, mert a szoftver kérdésénél lenne egy kérdésem. Azért jött létre ez a szakbizottság, mert azt láttuk, hogy a szoftvereket manipulálták. Ön azt mondja, hogy a szoftver területén abból indulnak ki, hogy ez a gyártók felelőssége, és ők megfelelnek ennek a felelősségnek, és a szoftver megfelel az előírásoknak. A jogszabályok továbbfejlesztésekor az is fontos, hogy ne csak bízzunk, hanem ellenőrizni is tudjuk mindezt önök, mint független laboratórium, a szoftverek esetében rendelkeznek-e megfelelő szakértőkkel, és ezáltal nem csak, hogy bíznak a szoftverekben, hanem ezeket operatív módon ellenőrizni is tudják-e. Válasz, köszönöm. Nagyon összetett ez a kérdéskör, mert egyfajta kódtesztelés az más, mint egy másiké, nincs erre kapacitásunk, és nem is kell ezt megtennünk a szabályozás értelmében. Nem is fejlesztettük ki ezt a kapacitást pont emiatt. Lehetne ezt megtennünk? Lehetne, vannak szakértők ezen a területen. Tehát, hogyha el kellene végeznünk ezt a tesztet a többi teszt mellett, akkor meg tudnánk találni a technikai megoldást erre, de ezt a rendeleten keresztül kellene előírni, hogy ezt eh, megtegyük. Ez azt jelenti, hogy már most képesek lennének egy ilyenfajta szoftver ellenőrzést lefolytatni, vagy ehhez újonnan kellene az erőforrásokat előteremteni. Én nem tudom elképzelni azt, hogy száz szoftver szakértőjük van, szerintem ezt ki kellene építeni, nem? Hogyha megváltoztatnák az előírásokat. Válasz. Igen, igaz ez. Egy kis időre lenne szükség ahhoz, hogy a szervezetünk kiépítse a kapacitást arra, hogy ilyenfajta tesztet lefolytassunk. A szoftver témájától most eltérek, rátérek a hardware-re, úgymond. Az írásbeli válaszaiban a négyes pontban azt mondja, hogy az autógyártók bizonyos típus jóváhagyó helyeket előnyben részesítenek, mert különböző az értelmezés a tagállamok részéről. Ezt nem konkretizálta az előző meghallgatásnál az olasz kollégája, esetében már megállapítottuk azt, hogy különböző értelmezés van az európai jogszabályok esetében, például Németországban és Olaszországban is nem egységesen értelmezik a normákat. Vannak-e még további példái arra, hogy az európai előírásokat hogyan hajtják végre különbözőképpen? Válasz. Például abban a tekintetben, hogy hány tesztre van szükség ahhoz, hogy az megfeleljen a, jóvá, a típus jóváhagyó hatóságnak. Tehát van egy úgynevezett worst case meeting, a gyártó, illetve a típus hagyó hatóság között, és itt egy adott típusból különböző autókat tesztelnek, mielőtt még megkaphatnák a típus jóváhagyást. Ezt beszélik meg az ilyenfajta üléseken, és ezt különböző módon értelmezik a különböző típus jóváhagyó hatóságok. A teszt eredményeket nem értelmezik különbözőképpen, mert ezek eléggé egyeteműek. Beadták a járművet a tesztre, leteszteltük, közreadtuk az eredményt, és ennek az eredménye vagy az, hogy átment, vagy pedig nem. Dáli asszony. Thank you, Chair. No problem. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony. Nem baj, hogyha összekeverte itt a neveket. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Az írásos válaszaira szeretnék eh, összpontosítani a hatos kérdésre. Itt a kérdésre azt a választ adtam, hogy a technikai szolgálat, illetve a gyártóktól kapott információ alapján jártak el. Tájékoztatna-e bennünket arról, hogy a gyártók a hagyási tesztre, teszt fényében igazíthatnak a gépjárművön, illetve változtathatnak azon? Válasz. Nos, nagyon korlátozott ennek a lehetősége. Itt a keréknyomásról beszélhetünk. Amikor a gépjármű a tesztpadon van, a laboratóriumban, akkor nagyon fontos, hogy a kerékben levő nyomás magas legyen de ennek az a célja, hogy maga, a gumiabroncs túlélje a tesztet. Tehát igazából annyiban módosíthatnak a gépjárműven, hogy a tesztelési környezetnek megfeleljen a gépjármű, hiszen ez a környezet más, mint a közúti környezet. Kérdés. Ez megfelel annak a válasznak, amelyet az önök szakértőjétől kaptunk tehát ön arra, itt azt arra utal, hogy hogy ennek keretében megfelelnek a, az eljárásoknak, illetve a követelményeknek válasz. A lényeg az, hogy egy olyan rendszert alakítsunk ki, amely keretében biztonsággal tesztelhetőek a gépjárművek. Hogyha van arra ok, hogy a gépjárművön módosítsanak a teszteléshez, és ez egyébként csökkenti a kibocsátást, nos akkor ezt erre utalni kell majd a teszteredményekben. Kérdés, itt a keréknyomásra utalt, mi a helyzet a technikai specifikumokkal? Öt mennyiben változtathatnak a gépjárműgyártók? Válasz nagyon, nagyon kis mértékben. Megmondom őszintén, nem vagyok ennek a témának a szakértője, Például, hogy az akkumulátor mennyire töltött, mennyire van feltöltve egy teszt elején, de itt a lehetőségek bizony nagyon korlátozottak. Kérdés. Ez nem azt jelenti, hogy igazából olyan autókat tesztelnek, amelyek nem igazán jól mutatják azt, hogy mi történik a közúton a mindennapi életben? Válasz. A cél az az, hogy a gépjármű minél közelebb legyen ahhoz, állapotában ahhoz a, a gépjárműhöz, amely a közúton közlekedik. Természetesen a biztonságra is ügyelünk, itt van például a keréknyomás, ez szerintünk itt elfogadható, ahogyan elmondtam. A, a szabályozást úgy kell kialakítani, hogy ezeket a kitételeket is figyelembe vegyük, és akkor az egész rendszer működőképes. Kérdés. Van olyan gyártó, akit megbuktattak ilyen teszten? Válasz nem a, a teszteink eredménye nem az átment vagy megbukott, hanem, hanem különböző eredményeket bocsátunk rendelkezésre. Igen, voltak olyan eredmények, a, amelyek alapján a tesztet, teszten nem ment át egy-egy gépjármű, és ezért módosításra szorult az az adott gépjármű. Kérdés. Volt olyan, hogy kérdéseket tettek fel egy gépjárműgyártónak, mert úgy gondolták, hogy nem re- reprezentatív a gépjármű, amelyet önöknek átadtak? Válasz, én mintegy három éve dolgozom a Millbrooknál, ebben az időben nem volt ilyen példa, példa. Azt tudom, hogy kb. 20 évvel ezelőtt volt egy ilyen eset, tehát nem mondhatjuk azt, hogy gyakoriak az ilyen esetek általánosságban. Megvizsgáljuk a gépjárműveket, és és általában megfelelnek a követelményeknek, hiszen a gyártók is ismerik a normákat, a szabványokat, ők is, nekik is az a cél, hogy átmenjenek ezeken a teszteken. Gebrandi úr. Köszönöm elnök, ez, egy napom ma. Szeretném megvitatni önnel a normál használati körülmények kifejezés miben létét, hiszen ez központi témája a vizsgálatainknak. Ő azt állítja a kilences kérdése adott válaszában, hogy a normál körülmények, a használati körülmények nincsenek eléggé meghatározva. Ugyanakkor kaptunk a francia jutakérem intézettől egy olyan választ, miszerint a normál felhasználás, az átlagos felhasználás a laborkörülményekön kívül. Ők úgy gondolják, tehát elég világos a definíció mit csinál az autó, de a laboron kívül ugye ez lenne a feladás? Kérdésem az, hogy vajon a tagállami hatóságokat az fordultak el a definíció tisztázása ügyében, vagy kértéke, hogy a Európai Bíróság, Bizottsághoz forduljanak? Amennyire tudom, nem. Nem kértünk további tisztázást, nem, hogy őszinte legyek, ez a dolog, ez a dolog nem sokat kell bajlódnunk, mert a laborban az a feladatunk, hogy az ott a meghatározott teszteket a laborban folytassuk le. Az DC például esetén. Igen, ez, helyén, ez rendben is van, ám a másik üzletáguk ugye a, a tanácsadás, konzultáció. Nem azért, hogy a gyártók át tudjanak menni a teszten, de azért elmagyarázni hogy mire van szükség ahhoz, hogy a típus megkapják. És itt az önök értelmezése a normál használatnak lényegi fontosságú lehet. Mert ha azt mondják a gyártónak, mint konzulens szék, hogy ezek az autók meg kell feleljenek az a közúton is a kibocsátási szinteknek, akkor az indikáció létfontosságú lehet. Azt hiszem, ugye mindig a, a jogszabályokra kell visszatérjünk, és elmondjuk, hogy átadnak, hogy ezeken a teszteken kell átmenniük ahhoz, hogy típusú vagyást kapjanak az EU-n belül. Tehát azok a tesztek, amelyeken át kell menniük, az NDC ciklus, vagy jövőben az INDI, és e tesztek definíciója az, amiről beszélünk az ügyfeleikkel, és nem szélesebb összefüggésében tárgyaljuk a normál üzemi körülmények miben létét a, a teszt leírás nem azt mondja ki, hogy, hogy, hogy újra kéne, meg kéne valósítani a normál üzemi körülményeket, hanem a teszt leírja azt, hogy mit kell lemérni a laborban, és ezt a teszten kell átmenjen a, a típusú vagyáshoz a gyártó. Végül is minden arról szól, hogy rossz a teszt, ezért sikerült olyan gyorsan létrehozni az RDI tesztet, az újat. Még egy kérdés. Önök nem adnak konzultációs tanácsadást arról, hogyan lehet könnyebben átmenni a teszten. Ez teljesen én való, és értem. Ám gondolom, hogy azt tudják, és tud olyan trükkökről, amiket, amikkel könnyebben lehet átmenni a teszten. Megnevezne néhány ilyen trükköt, amit, amelytől mondjuk amelyekről értesültek kliensektől? Igazából nincs, nem tudunk olyan sok trükkről, amivel, amivel át lehet menni a teszten. A, a, a tesztre bemutatott gépjárművet megvizsgálják, bevizsgálják, nagyon kevéssé lehet módosítani ezeket a gépjárműveket, amelyek egy gyártásba visznek, és meglehetősen precízen körülött módon tesztelik le ezeket. Hát ha bármilyen trükk van, akkor az autó fejlesztésében kell ezeket megcsinálni, és mi ezt nem ezt vizsgáljuk. Mi a fejlesztőket segítően is tesztelünk, hogy a, a, a tervezett, fejlesztett autóban változásokat eszközöljenek, és új irányba vigyék a tervezést a tesztek alapján, de ez más. Nekem nehéz ezt elhinni, hogy őszinte legyek. Mert amikor az egyik teszt létesményben jártam, teljesen világosabb vált számomra, hogy a technikusok, akik végzik a, a magát a vizsgálatot, őt mindent tudnak az autóról, mindent. Mindennyian tudjuk, hogy Potosnyik volt biztos úr, írt Tajani úrnak egy levelet, az azért megsípolt autókról, vagy meg mahinált autókról, és tudunk olyan trükkökről, amelyekkel könnyebben át lehet menni a tesztem, nem hiszem szinte el, hogy ne tudna megnevezni néhány ilyen trükköt. Lehet, hogy ennek ezek nem trükkök, csak normál ö, ö, gyártói gyakorlatok. Hogy kérdezem másképp, azok az autók, amelyeket önök tesztelnek, típusú vágyások, ezek simán mehetnének a közútra? Teljesen megfelelnének minden szabály, szabálynak és előresnek a közúti forgalomban is? Igen, ha van ez a kivétel, akkor talán az, hogy a, az abroncs nyomás túl magas a méréskor ahhoz, hogy a közúton ezzel menjenek. De egyébként, tehát ha leeresznek és, és levegőt az abroncsból, akkor lehetne menni a közútra vele, és megfelelne a tesznek. Köszönöm szépen, Eckhout úr! Jó napot, és örülök, hogy eljött ide a négyes válaszára szeretnék kitérni, ahol azt mondja, hogy láthatunk néha olyan példákat, hogy a jóváhagyási hatóságok különböző módon értelmezték az eredményeket. Ezzel kapcsolatban ezt kifejteni -e, milyen fajta példákat láttak, ahol különböző értelmezés eh, volt látható a rendeletet illetően? Válasz, a legnagyobb ilyen példa az a worst case definíciója volt. Ez egy szubjektív értékelése annak, hogy milyen fajta autókat lehet egybefogni egy típus jóváhagyással. Itt arról volt szó, hogy mi a legrosszabb kibocsátás, és hogy kettőt vagy három nyelvet kell innen kiválasztani, és a legrosszabbat tesztelni el. Ez e, kihat e, arra, hogy mennyi ideig tart, és mennyibe kerül egy típusú vágyási teszt. a típus jóváhagyás e, lefed több mint egy járművet nagyon sok konfigurációt lefedhet, tehát valaki itt dönteni kell arról, hogy milyen fajta konfigurációt tesztelnek annak érdekében, hogy bizonyosság legyen afölől, hogy minden jármű, amit lefed ez a típusú behagyás, az tesztel veled kérdés. És a típusú behagyási hatóságok több tesztet kértek, ott abban az esetben azt látták, hogy azon a helyen kevésbé folyamodtak típusú jóváhagyásért? Ezzel kapcsolatban nincs eh, adatunk. Itt a gyártókat kell megkérdezni arról, hogy hogyan választják ki azt a hatóságot, amely a típusú hagyást eh, végzi. Gyakran a helyit választják ki azért, mert eh, az időfaktor számít. tehát arról van szó, hogy a lehető leggyorsabban szeretnék a kifejlesztett termékeket a piacra dobni. A gyártókat megkérdeztük erről, nem igazán akartak beszélni erről, meglepő módon. Térjünk rá egy másik kérdésre. Amikor német kollégáit meglátogattuk, akkor nagyon érdekes vitánk volt az aranyautó standardokról, ha jól értelmeztük, akkor egy leszűkített tesztet alkalmaznak, ki eh, határozza meg a paraméterét ennek a coast down tesztnek választ. Nagyon ritkán végzünk ilyenfajta eh, tesztet a Melbrooknál. Általában azt a tesztet végezzük el, amit valószínűleg önök is látták a laboratóriumban azokat a paramétereket használjuk, amelyeket a cost down tesztből is alkalmaznak. Tehát akkor ki foglalkozik a cost down tesztekkel? Olyan tesztelőhelyek, ahol több lehetőség van erre. Az egyesek irányában nagyon változékony az idő, és a, magak a pályák rövidebbek, és ehhez az úgynevezett cost down teszthez egy hosszabb pályára van szükség. Az USA-ban, vagy Európa azon részein, ahol megbízható az idő. Legyünk őszinték, amit hallhattunk, az az volt, hogy az autógyártók megkapják a cost down test paramétereit, és önök pedig nek, önöknek kell, mint ö, jó vagy ö, szervként ezeket a paramétereket alkalmazniuk. Válasz. Igaz az, hogy mi megkapjuk a paramétereit ennek a tesztnek a gyártóktól. A cost down tesztet, a teljes jóváhagyási folyamat egy része, és ezt a cost down tesztet ugyanolyan felügyelet mellett kell elvégezni, mint um, a kibocsátási tesztet, tehát uh, egy laboratóriumnak kell elvégeznie a technikai szolgálat uh, részvételével. Tehát a cost down igazából a kibocsátási teszt része. Mi a hatása ennek? Ugyanis tudjuk, hogy ezek a paraméterek elég jól meghatározhatóak, mik a hatásai az önök eredményeinek, hogyan hatnak ezek a különböző cost down paraméterekre. A cost down-nak a hatás mi a, mi a keretét lehetnek különböző cost down paramétereket, tudják, hogy milyen fajta hatásai lehetnek. Mi meghatározzuk, a, ahogy mondtam, mi magunk mérjük a cost down paramétereket, vagy, vagy általában megadják nekünk, és ezeket alkalmazzuk a tesztekben. Nem tudom azt, hogy mi itt a, a, a terjedelem. Eléggé megismételt módon történnek ezek a cost-down tesztek, de ezek a paraméterek a valós életben soha nem igazak. Válasz. Hát mi ezzel foglalkozunk, ezt nézzük meg. A piac felügyelet végzi a Coast Town-t, ők vizsgálják meg ezeket az eredményeket összehasonlítva a típusú vágyási Coast Town teszt eredményeivel. Io torno nuovamente sulla questione delle golden cars, perché... Köszönöm. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség jelentése alapján azt látjuk, hogy 8 különböző berendezést alkalmazhatnak a gyártók, a gépjárműgyártók, tehát 8 különböző trükköt, gondolok itt a gumiabroncsokra és itt tovább. Az ügynökség még más ilyen lehetőségre is rámutatott, például egy alternátor alkalmazása, illetve különböző olajok felváltása, műanyagok kicserélése, illetve felváltása más anyagokra. Meg kell tudnunk, hogy ki, ki, ki az, aki hazudik. Valóban vannak ilyen úgynevezett golden cars, aranygépjárművek, vagy ez, ez csak látszat ez az egész? Válasz. Nos, őszintén megmondom, hogy nem, nem tudjuk, hogy mi alapján választják ki a gyártók a gépjárművet, amelyek típus jóváhagyásra érkeznek. Hogyha rendszeresen ilyen golden arany a gépjárműveket használnak a tesztelés során, akkor a piacfelügyelet ezen képjármű esetében a jövőben jelentős eltéréseket mutat a típusjóváhagyási tesztekhez képest, és akkor a típusjóváhagyási ügynökségnek ezt ki kell vizsgálnia. Tehát, hogyha rendszeresen ilyen aranygépjárműveket használnak, az annak érdekében, hogy a típusjóváhagyás tesztelése során a kibocsátás alacsony szintű legyen, akkor ez majd a piacfelügyelet alapján kitudódik. Köszönöm szépen. Nos, nagyon is szomorú az, hogy már megint így tekintünk a jövőbe. Elmondta, hogy a típusúváhagyási modell a normális gyártási modellhez hasonló kell, hogy legyen némi eltérés lehetséges, tehát a tömeggyártás és a típusú vágyási modell között lehet némi különbség. Milyen különbségről beszélünk, mekkora szakadékról, milyen százalékokról? Tehát milyen százalékról beszélünk a típusú vágyási gépjármű, illetve a tömeggyártásos gépjármű között? I'm sorry, as I said before, that I... Nos, ahogy elmondtam korábban is, igazából ezt nem tudom számszerűsíteni a jelenlegi jogszabályok alapján egy gépjármű típus jóváhagyásra kerül, és aztán piacfelügyelet történik. De ahogyan elmondtam, ezt, ez, ez követi a típus jóváhagyás, tehát e, ez egy későbbi folyamatban, későbbi időpontban esedékes, sajnálatos módon. Köszönöm szépen. És végül egy utolsó kérdés. Nagyon magas az NOx szintje a légkörben. Ön szerint ez főleg az illegális szoftver, azaz a kiiktató eszköz alkalmazása miatt van így, vagy pedig vagy pedig amiatt, hogy olyan gépjárműveket hagynák jóvá, amelyek csak a tesztelés mennek át, de a valós körülmények között teljesen más eredményeket produkálnak. My belief is it is the latter. Hát, hogy a levélben is áll, hát annak tudtok be, hogy az autó fejlesztése jelentősen tovább haladt, széle, sokkal szélesebb körű vezetési stílust alkalmaznak, mint amit a ciklus képviselt, az NADC nagyon elavult, és ezért ez oka annak, hogy a szabályozás nem követte a gépjárművek fejlesztését. Szerintem ez a fő oka annak a különbségnek, amely látható a használ, üzemi használatban adódó kibocsátások és az NEDC labtesz, laboratóriumi tesztek között, mértek között. Asszonyom, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Kicsit elkéstem elnézést. Másik ülésen voltam. A Hőbruknak van két PEMS rendszerre. Mennyi, milyen volt a mérési pontosság a PEMS mérésekkor az önök gyakorlatában? Vajon a konformitás, 2,1-es konformitási tényező hogyan adódott? Vajon ez a legjobb mérési technika jelenleg? Milyen tanácsot adna nekünk arra nézvést, nekünk képviselőknek, hogy hogyan lehetne javítani a tibis rendszert az EU-ban, Ön szerint mik az fő okai annak, hogy kitört ez a kibocsátási botrány? Típusú vágyási szempontból hogyan látja mindezt? Hát köszönöm. Igyekszem egyenként válaszolni. A peneket két-három éve használjuk, elég lassan vezettük be, de, de egyre jobban kiépül a dolog. Volt némi kihívás abban, hogy megbízható PEM hardware kapjunk a gyártóktól, ez is javul. Szerintem meglehetősen pontosak vagyunk a méréseinkben. Tehát a dinamométer, körassző dinamométerrel, a hardware-rel validáljuk a PEM eredményeket. Van némi szórás, nem tudom meg pontosan mekkora a mértéke, de működőképes a dolog. A 2,1-es konformitási tényező nagyon nagy kihívás az autógyártók számára. Láttuk ezt már nagyon sok tanulmányban, amely mutatta, hogy a használatban adódó kibocsátások 5-6-szor magasabbak sokszor, tehát a hatszorosról 2,1-re való csökkentés nagy fejlesztési kihívás a gyártókkal szemben, és nagyon sok energiát, erőfeszítést tesznek ebbe bele. Tehát kihívás ez, ami pedig azt szereti, hogyan lehet módosítani a szabályozást azért, hogy elkérjük a különbség kialakulását, a, a szabályozott teszt és a használatban adódó eredmények között, attól is függ, mennyire sikerül elégséges ö, sebesség és gyorsítási ö, elemet meghatározni a, a, a vezetési ciklusban, meg a külső hőmérsékletben, és egy, a gyorsítás, sebesség és külső hőmérséklet megfelelő ö, arányát úgy kell meghatározni, hogy azt leképezze, ami voltak éppen történik az emberek autójával a napi használatban, és akkor tudunk olyan konformitást meghatározni, amely a mai mért, és észszerűen várható, gyártó által várható, elérhető elemeket, eredményeket illeti a fejlesztési, fejlesztés során. Köszönöm. A második kérdési forduló, kérdésforduló indul. Schulze úr kap meg először a szót. Köszönöm, Burns úr, hogy eljött, és válaszol a kérdéseinkre. Az eddig ön által az eddigi jogszabályalkotásra térnék vissza, miszerint mindenki, aki itt volt, azt mondta, hogy vannak lukak, gyengeségek a jogszabályban, és ezek a gyenge pontok ugyan más és másképpen ábrázolta, magyarázta minden résztvevő, akiket meghallgattunk. Hát még az érdekelne leginkább, hogy ön hogyan vezette a kommunikációt, hogyan folytatta a kommunikációt az, a, a brit hatóságokkal, meg különösen az Európai Uniós ható, szintű hatóságokkal. Amikor ezékelte, hogy gyenge pontok vannak, hiányosságok, javítani való, ezt kommunikálta -e a hatóságok felé, vagy inkább azt mondta, ám legyen a jogszabályok olyanok, amilyenek, az, az ő dolguk, mi nem adkozunk bele javítási javaslatainkkal a jogalkotás dolgába. Köszönöm. Mi Nagy-Britannián belül hozzájárulunk, a, hozzászólunk ahhoz a közvitához, ami a szabályozás irányát határozná meg, és a a brit képviselők az EU szakértőbizottságában ezeket képviselik általában. Én híve vagyok annak, hogy a szabályokat frissítsék, és a tesztciklusokat frissítsék, mint sokan mások úgy gondoljuk mi is, hogy az NADC elavult, és finomítani kell, hangolni kell. Gazdasági szempontból mi azt a szabályozást szeretjük, ami több tesztelés kíván meg, ez nekünk nyilván üzletileg jó, de alapvetően szeretnénk részei lenni és támogatói az egészséges autóiparnak Európában. Az ehhez való hozzájárulásunk pedig abban áll, hogy Nagy-Britanniában képviselettel élünk, támogatjuk az rd re és a WLTP-re való átállást, beruházunk tesz több millió fontos értékben építünk olyan teszt létesményeket, amelyek az új, várható új szabályozáshoz illeszkednek majd, és igyekszünk az, az ipart alfelé vinni, hogy ezeket el is fogadják. Köszönöm. Éppen mert a teszt létesményekről beszélt, adódik ebből egy kérdésem, kicsit másik irányba. Ön most vagy korábban volt-e abban a helyzetben, hogy kizárólag az önök létesítményében végezzék a teszteket, vagy néha kellett a gyártónál is tesztelni, a gyártó létesményen is tesztelni egyes dolgokat, vagy teljesen önök tesztelik. Mi egy laboratóriumként működünk, tehát saját létesítményekben tesztelünk, a kibocsátási tesztben ezt 9, 1970 óta tesszük, a kibocsátási teszt létesítmények eléggé régiek, és azért abba ruházunk bele, hogy új emissziós teszt laboratóriumot építsünk, mely az új ciklushoz illeszkedik. Frissítjük a létesítményeinket tehát, és több kapacitást kínálunk az ipar számára. Azt várjuk, hogy, hogy megnövekszik majd a teszt követelmény, ezzel párhuzamosan a hordozható ö, emissziós rendszerekbe, a PEMekbe is beruházunk, és tényleges közúti tesztek útvonalain is dolgozunk, mert a, a teszteléshez kell egy, egy letesztelt tesztútvonal, elfogadott tesztútvonal, ezeken is dolgozunk, és segíteni tudjuk a gyártókat az RDI tesztek felé való fejlesztés irányában, saját magán teszterepünkön, ez egy sokkal megismételhetőbb környezet, ahol lehet fejleszteni az autókat, amelyek aztán illeszkedhetnek az új szabályozás követelményehez. Tehát elég széles körben ruházunk be tevékenységekbe. Moza asszony. Köszönöm szépen, Burns úr, hogy elfáradt ide. Azt mondta, hogy meglepődött teljesen, amikor a Volkswagen botrányról hallott. Nagyon sok mérnök van az önök vállalatánál, és tudnak mindent a tesztelésről, és mégis az érdekelne, persze ez nem az ön hibája, de, de hogyan lehet az, hogy senki sehol sem nem gyanította azt, hogy egy cég csalni tud ilyen módon. Mi miatt volt ön annyira meglepődve a 90-es években, az USA-ban már alkalmaztak ilyenfajta eszközöket, tehát a kérdésem az az, hogy miért voltak ennyire meglepettek? Hogy lehet az, hogy ez még önöket is meglepte? Válasz. Azt mondtam, hogy sokkolt engem, nem azt mondtam, hogy meglepett, és azért ebben van különbség. Azért sokkolt ez engem, mert eh, a tapasztalataink szerint az autógyártók és a, az autómérnökök nagyon keményen azon dolgoznak, hogy megfeleljenek a szigorú előírásoknak, és arra koncentrálnak, hogy a piacra dobott autók valóban megfeleljenek ezeknek az előírásoknak. Azért nem voltam talán meglepve, mert tudtuk azt, hogy egyre nagyobb a különbség a teszt eredmények és a valós eredmények között. És ahogy ezt mondtam, arra gondoltunk, hogy ez amiatt van, hogy nagy, nagy mértékben felülnek az autók, de önök beszéltek belsőleg arról, hogy ez a különbség esetlegesen csalásból származik? Általánosságban beszéltünk erről, úgy gondoltuk, hogy a különbség amiatt van, mert a ciklus már idejét múlt, és nem felel meg annak, ahogy a fogyasztók autót vezetnek, és nem tartott lépést az autógyártók autóival. Mi úgy gondoltuk, hogy legálisan járnak el. Ez a múlt. Most viszont most már egy új rendelkezés van, megpróbáljuk javítani a bizottság javaslatát, megpróbáljuk megpróbálunk másféleképpen nézni az egész szabályozásra, a részvevőkre. Hogyan lehetne még ebbe a gyanút beépíteni a rendszerbe? Akkor, amikor valami furcsának tűnik. Hogyan lehet elérni azt, hogy a gyanú felmerüljön? Mit gondol? Úgy gondolom, hogy mindez, amit történik most az elé, ezek segítenek, de a piacfelügyeleti tevékenységeket is erősíteni kell. Ezt szabályozzák, viszont nem sok piacfelügyeleti munka történt az elmúlt években. És igazából ez az a mechanizmus, amely eltántorítana, eltántorítaná a gyártókat ettől hogyha felnál beszélnek, hogy valakit elkapnak, az eléggé nagy motiváció arra, hogy, hogy megfeleljenek a szabályoknak. Néhány héttel ezelőtt az EPA és így járt a bizottságban, és azt mondták, hogy most már van a tesztrendszerükben előre nem jelezhetőség, és tehát ez egy jó módszer, tehát valamit nem tudnak előre megjósolni az autógyártók a tesztben. Válasz, a mérnökeimtől megkérdeztem azt, hogy tudják-e azt, hogy mi ez a előre nem látható dolog, és ők nem tudták, elég frusztráló ez. Mindenképpen kell egyfajta korlátozás itt is, mert hogyha az autógyártók helybe helyezzük magunkat, megpróbálnak megfelelni a szabályoknak, és kellnek bizonyos fajta korlátok, mert őszintén, hogyha veszünk egy hideg motorú járművet is ezt teljesen felgyorsítjuk, akkor magas a kibocsátás. És erre nem kellene gondolni egy autógyártónak az előállítás során. Az USA-ban ezt úgy végzik, hogy van az úgynevezett Clean Air Act, tehát ennek kell megfelelni, az EU-ban is jóváhagyás van, itt szeretnék mindenkinek egyforma játéteret adni. Nekünk is el kellene mozdulnunk ebbe az irányba, mint az USA-nak? Válasz. Mindkét rendszernek vannak erősségei és gyenge pontjai. Az USA rendszere az autógyártók helyezi a hangsúlyt, hogy neki kell a saját autóikat tanúsítatni, hogy ezek megfelelnek a rendelkezéseknek. Ennek a gyenge pontja az az, hogy ez homályosságot eredményezhet, azzal kapcsolatban, hogy a gyártónak mivel is, mi, minek is kell megfelelnie. Lehet, hogy ez nem segíti a, az autógyártást. Az európai szempontból bizonyos teszteken kell átmenni, és hatékony piacfelügyelettel kell ellenőrizni azt, hogy az autók továbbra is megfelelnek-e a szabályoknak. Nehéz megmondani azt, hogy az egyik rendszer jobb-e, mint a másik. Kérdés lehet, hogy a jó pontokat átvehetjük az USA-tól, beépíthetjük a mi rendszerünkbe. Ők fedezték fel a botrányt, és ezt is figyelembe kell vennünk. Válasz, hogyha megnézzük a ciklusok méretét, akkor ezek eléggé szélesek. nehéz egy gyártónak igazolni azt, hogy a terméke megfelel egy olyan tesztnek, amelyről nem tudja, hogy mi a teszt folyamat. De ez jó lehet esetleg az egészségnek, illetve az állampolgároknak. Igen, én ezt értem, és persze ez elvárható is, viszont nem szeretnénk, hogyha azt szeretnénk, hogyha mindenki ugyanazon a szinten van, akkor ehhez az kell, hogy tudják a gyártókat, hogy hogyan ítélik meg őket. Igen, köszönöm szépen. Burns úr, ön azt mondta, hogy ön sokkolta, ez de nem lepte meg. Hát ez érdekes. Mit jelent az, hogy sokkolta önt ez, de nem lepte meg? Hát ez, ez, ez érdekes volt számunkra. A kérdésem a függetlenségről szólna. Az írásos válaszában az ötös kérdésben kitér egy vádra. Azt mondta, hogy önöknél nagyon jól képzettek a munkatársak. El tudja ezt mondani, hogy önöknél hány személy jött az autogyártástól, vagy hány ment más autogyártó cégekhez később? Összességében a foglalkoztatjaink a tesztelő iparágban dolgoztak, és főként az autó tesztelő iparágban. Tehát mindenképpen az iparágban dolgoztak ezek a személyek, de főként a tesztelés területén. De vannak olyanok, akik, akik egész karrierjük során a Melbrooknál voltak, tehát mindenképpen nagy tapasztalatunk van ezen a területen. Megválaszoltam a kérdéset ezzel? A kérdésem az az, hogy nincs-e érdekellentét akkor, hogyha egy korábbi GM munkatárs most pont GM autókat tesztel a politikában, hogyha valaki esetleg részre hajló, lehet önöknél is van valamilyen belső szabály, hogyha valaki egy adott autógyártótól jön, akkor annak a cégnek a termékeit nem tesztelheti. Ez egyfajta kötelezettség önöknél? Nem, nincsenek ilyen szabályok. A szabályok az azok, hogy az eredményeket közreadjuk, amikor teszteket végzünk. Minden munkatársunk GM munkatárs volt, mert 2013. decemberéig a Mel Brook a GM-hez tartozott. Tehát nagyon nehéz olyat találni, aki nem volt GM dolgozó, de nagyon erős minőségellenőrzési rendszerünk van, ezt külsőleg is auditálják, van egy laboratóriumunk, amit a technikai szolgálat felügyel, tehát nagyon sok fék és ellensúly van magában a rendszerben és amely biztosítja azt, hogy csak is pontos teszteleményeket adunk közre. Ahogy elmondtam a bevezetőmben is, alapvető a munkák szempontjából, hogy teljesen független tesztszolgálat legyünk. Burns úr Az olasz kollega válaszára szeretnék kitérni, ő azt mondta, hogy 22 perc után a kiiktató berendezés magától aktiválódik, és ennek célja az az volt, hogy a motort védjék. Ön a technikai szakértelm alapján mit gondol erről a kijelentésről? Őszintén szólva, vonakodnék válaszolni erre, én nem vagyok mérnök, tehát nincs meg a technikai szakértelmem a válaszhoz. Ez csak akkor lehetne elfogadható, hogyha a gyártó meggyőzte volna a jóváhagyó hatóságot arról, hogy ez tényleg a motorvédelmét szolgálja, és ez normális összes körülmények között is így van. Oké. Okay. Akkor megvárom a technikai szakértői szakértőinek a válaszát erre, mert számomra fontos ez a kérdés. Általánosságban tudná valamit mondani a laboratóriumi között együttműködésről? Oké, okay, a Brexit megtörtént, a szép kis EU-nkat elkívánják hagyni, hagyni de van egyfajta együttműködés a független európai laboratóriumok között, vagy nem létezik-e ez? Ha igen, milyen formában zajlik-e ez? Vagy egymással versenyeznek-e? Mindenki csak saját magának, a saját laborjának, laboratóriumjának dolgozik. Köszönöm szépen a kérdést. Sajnálatos a Brexit számunkra is. Mást szerettünk volna. Um, I think in ami a laboratóriumokat illeti, egy bizonyos szinten versenyzünk, hiszen hasonlóak a kuncsapjaink, de mint számos versenyhelyzetben közösek a, az érdekeink is, ez pedig az iparágunk egészsége, és vannak érdekvédelmi szervezeteink, ipari fórumaink, ahol beszélünk az új rendelet elfogadásáról is, és szeretnénk biztosítani azt, hogy mi iparágként egy hangot képviselünk, és megfelelő teszteket tudunk kínálni az ügyfeleink számára, akkor, hogyha az új szabályokat elfogadják. Mi részesei vagyunk egyfajta keveréknek. Nagyon fontos, hogy jó szabályokat hozzanak létre az autógyártók ennek megfelelően fejlesztik ki az autók, ami pedig a tesztekkel készen állunk. Köszönöm szépen. Grazie Presidente, e ringrazio... Köszönöm, elnök asszony, én is szeretnék köszönetet mondani Benz úrnak. Köszönöm az egyértelmű válaszokat. Van egy kis gondom, jó pár kérdést előkészítettem, de most itt a vita során a legtöbb kérdést föltették a kollégák, úgyhogy egyszerű kérdéseket fogok föltenni önnek. Az első pedig így hangzik. A gépjármű gyártóknak van-e olyan magatartásformája, vagy viselkedésformája, amely amely megakadályozná a 17 Celsius fok alatti tesztelést, itt vele ilyen kiégtató eszközök alkalmazását tenne lehetővé. Hallottuk, hogy melegen magasabb a kibocsátás, tehát meleg motorral. Molto più efficienti dei livelli di combustione raggiunti da motore. Elmondta, hogy hogy a, a benzin elégetése sokkal, sokkal hatékonyabb, hogyha meleg a motor. Miről van itt szó pontosan? Válasz. Az első kérdés rész, a első kérdésre válaszolva, nincs arra bizonyítékunk a saját teszteléseink során, hogy kiiktató eszközöket alkalmaznának széles körben. A Volkswagen botrány kitörése minket is megdöbbentett tudjuk, hogy vannak különbségek a valós eredmények, illetve az NEDC mérések között, ugye erről már beszéltünk. De nem, nem láttunk erre vonatkozó bizonyítékot a saját teszteléseink során, tehát nem láttuk a kiiktató eszközök használatát. Ami a hideg és meleg indítást illeti, nem vagyok ugyan mérnök, de illetve nem vagyok a gépjárműszerelő sem, de hogyha a hideg indítás jobb kibocsátási eredményeket mutat, mint a meleg, akkor ezt valóban tovább kellene vizsgálni. Nem lehet gyorsan levonni egyszerű következtetéseket. Azt hiszem, hogy a legtöbb szakértő magyarázatot követelne. Köszönöm szépen további gyors kérdés, mert szeretem el feltenni önnek. E meghallgatások során megállapítottuk, mennyire bonyolult a a kipufogógáz ellenőrzés és tisztítási rendszer, és mennyire bonyolultak azok a mechanizmusok, amelyeken keresztül átfolyik a kipufogógáz. Meglepne, meglepett, hogy laboratóriumokat kap, vonnak be, nagyon gyakran, amelyek voltak éppen autógyárakhoz tartoznak, és éppen azt ellenőrzik, azt teszelik, amelyet az autógyár létrehozott. Nem érzi az ellentmondás, hogy a laboratórium esetleg összeférhetetlenségben áll az autóvállalattal? Ha maga végzi a tesztelést? Um, I think, you know, as a, as a... Nos, azt hiszem, hogy mérnökként azt mondhatom, hogy megfelelően lehet eljárni, becsületesen, és ugyanannál a cégnél levő kollégák munkáját, munkáját igazolni. Ugyanez volt a helyzet a, a repülésügy területén, ahol korábban dolgoztam. Soha nem okozott ez semmilyen problémát. Nem okozott az gondot, hogy olyan terméket vizsgáltam, illetve olyan termékről mondtam véleményt, amelyet aztán olyan repülőgépbe építettek be, amelyen, amelyel nekem kellett repülnöm. Ugyanez a helyzet a gépjárműiparban, megvannak a fékek és az ellensúlyok, és hogyha a saját gépjárműgyártó laboratóriumát használják, akkor ezt ellenőriznie kell ezeket a teszteket a technikai szolgálatnak, és a technikai szolgálat, illetve a laboratórium teljesen ö, független egymástól, tehát én nem látok itt problémát, nem kellene, hogy legyen probléma. Természetesen a kihívást azt jelenti, hogy a jelenlegi környezetben ezt hogyan kommunikáljuk a fogyasztók, a vásárlók számára. Köszönöm szépen, mondja az elnök Zálba úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, Pönsz úr, Szeretnék Simon kolléga kérdésére visszatérni, ami a típusú típusúváhagyási ügynökség különböző értelmezésére vonatkozott. Az írásos válaszában erre utal lát itt kapcsolatot a különböző értelmezések között? Luxemburgban ugyan nincs gépjár, gépjárműgyártó, mégis nagyon sok gyártó Luxemburgban tesztelteti a, a gépjárművet, illetve ott kér e, típus jóváhagyást. Mi a helyzet ezzel? Um, Nos, őszintén megmondom, nem tudom, hogy az Egyesült Királysági gyártók mind oda viszik-e a típus jóváhagyást. Az én tapasztalatomban nem volt ilyen, tehát azt hiszem, nekik kellene föltenni ezt a kérdést. Szerintem itt az idő fontos szerepet játszik, hiszen a piacra kerülésig eltelt idő nagyon fontos tényező a gyártók számára, aztán a legtöbb gyártó nagyon is odafigyel a költségekre, ezért az árképzés alapján választ típusú váhagyási helyet, de szerintem a legtöbben azt fogják vizsgálni, hogy milyen gyorsan kapják meg a típus jóváhagyást, és milyen gyorsan kerülhet a gépjármű a piacra. Kérdés. Tehát ön szerint ezek a különböző értelmezések nem kapcsolódnak ahhoz, hogy hol történik a típusú vágyás, melyik országot választják a gyártók. Válasz. A legrosszabb forgatókönyv az, hogy ha az egyik típus jóváhagyási hatóság sokkal több tesztet követel, illetve sokkal több időt fog igénybe venni. most ez természetesen befolyásolhatja az eredmény, hiszen ahogyan elmondtam, a gyártók számára nagyon fontos, hogy mennyi idő telik el a piacra kerülésig, illetve milyen a megtérülés gyorsasága. Kérdés, köszönöm szépen. Nos, a jövőről gondolkodván, mit gondol a gépjárműiparnak itt, hogyan alakul a jövője, van jövője? a, dízel, a dízeliparnak? Válasz, nos igen, szerintem óriási a kockázat, nagyon-nagyon komoly munka folyik a háttérben, annak érdekében, hogy a dízel kibocsátását csökkentsük, és hogyha megnézzük a csökkentés mértékét, akkor azért döbbenetes eredményeket érnek el a gyártók, még valós tesztelési körülmények között is. A dízelnek ugye most az image van na, a legfont, legsúlyosabb gondja, hiszen nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a városi levegő minőségére, de aztán föl kell tenni a kérdést, hogy miért, miért lett miért lett annyira kedvelt a dízel Európában, és ugye akkor rögtön ott van a CO2 kibocsátás, illetve az éghajlatváltozás problémája, tehát nagyon kényes az egy egyensúly. Köszönöm szépen, Gebrándi úr. Köszönöm ennek a szemben. Burns úr, amikor elkezdtük ezt a vizsgálatot, nem értettem pontosan, hogy az autógyártók miért kapcsolják le az elkerülő technológiákat a, a, a, a való életben. Ha már ott van az autóban, miért nem használják mindig? És aztán megkérdeztem egy, egy belső embert, vagy az autógyártók, mert így járnak el. És azt mondta, hogy teljesen más, teljesen rossz módon vizsgálod, vagy hogy gondol, nem, nem az ő fejükkel gondolkozol, hiszen az autógyártó egyetlen célja, egyetlen célja az, hogy átmenjen az NDDC teszten. Semmi más. Hogy, hogy aztán Venedici által jóváhagyott autó, aztán pontosan mit bocsát ki képviselő, az abszolút mindegy neki. Ez volt a magyarázata. Arról, miért kapcsol le ez az elkerülő technológia. Ön egyetért ezzel a, az autógyártói gondolkozása, hogy valóban ez helytálló ez a feltételezés? Én nem vagyok autógyártó, nekem nehéz eh, helyettük beszélni. Mindenképpen át kell menniük a, a, a teszten, a szabályozás meg kell felelni, ezt tudják, és olyan autót kell gyártnak, amit a vásárló megvesz. Tehát nyilván valószínűleg többféle motiváció irányítja őket, és állnak elő olyan bonyolult specifikációkkal, amik alapján a mérnökeik aztán autókat terveznek. Ezek között nagyon elő szerepel a szabályokban megfelelés. Köszönöm. Másik kérdésem arra vonatkozik, amit korábban mondott, a 2.1-es konformitási tényezőről. Azt mondta, hogy ez meglehetősen nehézen teljesíthető. Talán jobban elmondhat, kifejteném pontosan, mit is jelent ez. Minden dízelautóra, vagy csak a legkisebb dízelautókra vonatkozik ez, hiszen a technológia ott megvan, az árak viszonylag magasak lehetnek, különösen a kis autók esetében. Nyilván nagyon gyorsan csökkennek majd amikor masszívabbá válik a... De pontosan miben áll a kihívás? Leírná pontosabban? Ha megnézik a jelenlegi tényleges kibocsátásokat a gépkocsik esetében, a 80 mg per kilométeres szabályozott szinttel, amelyre a konformitási tényezőt számítják. És nagyon sok tanulmány mutatja, hogy 5 6 szoros valóságos kibocsátásokkal kell számolnunk a magyar autóknál. Tehát, hogyha egy 6-szoros limitet 2,1-szeres limitre akarjuk levinni, akkor két harmaddal kell csökkentse a gyártó a kibocsátást. Ez nagyon nagy műszaki kihívás, meg hát általában gazdasági kihívás, hogy ez megtalálják a megfelelő technológiát. A nagy nehéz autóknak is vannak ezzel gondjaik, ugye drágábbak, így lehet belőlük talán drágább berendezéseket tenni, amelyek leviszik, míg a, a kisebb, alacsonyabb áru autókkal, hogyha más gond van, ott a költség nehezen viseli el az ellenintézkedés árát. Annyit mondott csak, hogy nagy kihívás önmagában az, hogy 6-szorosról 21 szeres levigyék. Már az is. Végül e- Eckhout úr, talán folytatva egy kicsit a legutóbbi kérdés csapás irányát, általában általánosságról, meglepett, hogy azt mondta, hogy ön szerint az autógyártók legfőbb célja, hogy jó működő autókat gyártsanak, és nem a jog kihívásoknak volna föl, és az elsődleges céljuk. Ám azt mondta, hogy Önt is megdöbbentette, hogy az autók jobban teljesítenek hideg, hidegindításkor, mint melegindításkor. Holott úgy az ember logikusan gondolja, hogy melegindításnál jobban működik az autó. De ha tudja, hogy ugye minket is meglepez némileg, de ha tudja, hogy az 53 autóból, amelyet letesztelt a német szövetségi minisztérium, 48 jobban teljesített hidegindításnál. Ez annyira meghökkentő eredmény, hogy, hogy az a benyomás, hogy valami, valami nem stimmel, ön is bizonyal ezt gondolja. Úgyhogy nem, biztos nem lepi meg, hogy talán hogy minket, nekünk több agályunk van afelől, hogy az autógyártók tényleg jó autót akarnak egy tenni, az a fő céljuk el. Tehát honnan gondolja, hogy jó munkát végeznek mindezek fényében? Nézze, az én bizalmam onnan származik, hogy ismerek embereket az ágazatban, és ismerem őket, hogy viselkednek, milyen kérdéseket tesznek fel nekünk, miben kérnek segítséget, főleg abban, hogy, hogy legálisan működhessenek. És nagyon sok tesztet, fejlesztésben levő autókról vonatkozó tesztet azért végeztetnek, hogy legálisan átmegye majd a típusú vagy az autó. De amikor 5-7-szer magasabb a kibocsátás, mint a limit, és szennyezik a levegőt, az illegális. Nem illegális. A limitet egy meglehetősen elavult ciklus alapján határozzák meg ez a szabályozás az NEDC ciklusban, amely alapulnak a teszteljárások. Ez csak a típusú vagyásra vonatkozik ám a jogszabályoknak meg kell felelniük, a jogszabályoknak van egy limit. Igen, de ezt a limitet úgy értelmezik, ahogy a típus jóvágyási követelmények meghatározzák. Ez a gond a szabályozása, amiről beszéltünk. Ha nem a valós világ, való világot képviseli a szabály, akkor visszatérünk a normális használatra. A normális használatnak kell megfelelnie. Ha pedig azt mondjuk, Valaha megkérdezette valakit Brüsszelben, hogy ez mit jelent. Mert ha valóban meg akar felelni a jogszabályoknak, és van ilyen, vannak jogszabályok, ön is biztosan megkérdezte Brüsszelben, hogy hogyan lehet értelmezni a szabályokat. Mint mondottam, vannak olyan testületek, ahol afelé érvelünk, hogy frissítsék a szabályozást. Ez általános belátás az iparon belül, a jelenlegi az NEDC mérés módszertan már nem releváns, elavult. Sem az autók, sem a, a vezetők nem, az autóvezetők viselkedéshez nem illeszkedik, ezért kell frissíteni. Ez folyik most, lassan ugyan, de történik. Szerintem nem ugorhatunk innen rögtön arra közvetkezésre, hogy, hogy anomáliák vannak a teszt eredményekben, mondjuk a német példában és azt mondjuk, hogy akkor mindenki illegálisan jár el. A szabályozás elég szigorú, a gyártók pedig erre vonatkozóan fejlesztenek. Ez a, ez a, ez a jogszabálykeret, hogy körül, erre vonatkozóan tudnak fejleszteni. Ha új szabályokat hoznak létre, afelé fognak fejleszteni. Jó tudjuk, hogy a DeFi device-ok -ok tilosak. Az egyetlen oka az, hogy ilyen különös eredmények jönnek ki a hidegindításból, melegindításból, az csak szoftverből adódhat. Ennek nagyon olyan szaga van, mint egy Diffie device, nagyon úgy néz ki, mint diffi device. A kérdés csak az, hogy a típus jóváhagyási hatóságok nem foglalkoztak ezzel, nem nevezték így, nem nevezték nevén. Ön szerint nincs probléma? Korábban elmondtam egy, egy kérdésre válaszolva, ha úgy néz ki, hogy van egy műszaki anomália, akkor azt további vizsgálatot igényel. Azonban ott nem értek egyet önnel, hogy ezzel azonnal az következne ebből, hogy valami illegális folyik. Lehet, hogy vannak észszerű magyarázatai annak, ennek, ennek a jelenségnek, amelyek legálisak. Hogy a mostani szabályozásra terveznek a gyártók, hogyha ez nem kívánatos irány, akkor meg kell nézni a szabályozást, talán nem jó képviseli, határozza meg a célt, a jogalkotói szándékot. Ilyenkor jobb a szabályozást felsítani, hogy más képviselkedjen a gyártó akik, mint mondottam, erősen motiváltak a, a, a legális működésben. Nézd meg a Volkswagen, hogy járt. tehát senki sem akar úgy járni, mint ők. An interesting view. Mr. Burns. Érdekes. Nézzet, elértünk a meghallgatásunk végére. Mindegyiak, mindannyiunk nevében megköszönöm az egyértelmű válaszait. Ez sokat segít nekünk vannak olyan kérdések, amelyeket nem tudok megválaszolni, ezekre kérnék írásban válaszolni. Akik szeretnének még kérdést feltenni a mai meghallgatást követően, azok október 17-én megtehetik. Mindenkivel találkozok holnap 9-kor.